Okay. So, good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kezdjük a rend elfogadásával szokás szerint a munkát. Azt szeretném javasolni, hogy ugorjuk át az elnöki bejelentén valókat és a triológusok jobból beszámolót a négyes napi rendi pont utára tegyük át, és kezdjük el a meghallgatás Andriával. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt a módosítást elfogadjuk, és ezzel megyünk is egyből a négyes pontra, Andrea Andrea meghallgatására, aki az LKB e felügyeleti testületének elnöke. Ez az egységes felügyeleti mechanizmus az SSM testülete. A második meghallgatás ez, Enria úr esetében szeptember 4-én volt az első. Ma többek között szeretném a banki ágazatban restrukciós lépéseket a Bázel 3-as rendelkezés végrehajtását és a bankunió befejezésének lépéseit, pénzügyi technológia, innováció a bankszektorban és az előkészítő munka állása a Brexitre való felkészülése vonatkozóan azok a témák, amelyeket megbeszélnénk önnel, Ödi a szó 10-15 percre egy bevezető erejéig. Nagyon örülök, hogy az LKB felügyeleti testületének munkáját megbeszéltem önökkel az átláthatósági és számonkérhetőség kötelezettségek alapján. Jól haladunk a banki ágazatban, a tőke állapota a felügyelet szerint a bankok tovább javult. Az eurozónában a bankok általában csökkentették, pedig kitettségüket és a minimum legális feltételek megfelelő likviditásuk. Az npl ek a nem teljesítő hitelek aránya 560 milliárd volt 2019. június végén amikor az LKB 5 évvel ezelőtt felügyeleti munkát elkezdte, akkor 3 trillió volt. Így 8%-ról 3,6%-ra ment lehet be az időszakban a nem testő hitelek aránya. Részletesebben vizsgálva láthatott, hogy az MPR csökkentés az elmúlt két évben még fel is gyorsult, és különösen gyors volt olyan országban, ahol magas, szintje, magas volt ennek a szintje. A trend az LKB MPL irányítatásának publikáció után 2017 márciusban indult, mutatja ezt, hogy a felügyeleti munka milyen eredményes. Az előrelépés ellenére az MPL-ek agregált aránya Európában továbbra is elég magas nemzetközi összevetésben, ez csökkenti a bankok rentabilitását. Ez a fronton gyors lépésekre van szükség, addig, amíg még jók a gazdasági körülmények. A bankok a felügyeleti várakozásokat meg kell felügyeljenek, a nem teljesítő kitettségek tekintetében a nemzeti hatóságokkal is együttműködünk az npl ek csökkentés érdekében, a kevőbbi jelentős bankok esetében is. A belső, internál, belső modellünk, a TRIM célzott reformja is folyik. Ez a válság elején indult el, egyre összetettebb feladat ez, és nagyon különbözik az egyes bankok között összetételé megvizsgáltuk, hogy a bakokat használt belső modellek megfelelő eredményeket és megúsz eredményeket hoznak el. Négy éves erős erőfeszítés után a helyben folyó vizsgálatok utolsó szakaszát is befejezzük. 200 ilyen inspekciós vizsgálatot tartottunk. Az intézményeket most azt kérjük, hogy kezeljék a ö, vizsgálatokban talált ö, problémákat, a KKV portfóliók esetében például 20, 20 olyan eredménye volt a vizsgálatok során, indikátoroknak, amelyek alapján ö, kockázat felmérhető. A baknak javítaniuk kell a belső modellek használatát, ezen vizsgálati eredmények alapján, és az új kritériumnak megfelelően, amelyeket, amelyeket a banki hatóság állított fel. Már folyik a munka ez irányban, és a felügyelet hatóság számára Három intézkedés nagyon fontos a felügyeleti munkában, a belső modellekben, különösen a helyi vizsgálatokban, hogy magas minőséget tartsunk fenn és konzisztens eredményeket. Előre tekintve a Bázel 3-as teljes végrehajtása a globális folyamatot lezárja majd, és jelentősen hozzájárul majd a kockázatok csökkentéséhez. A Bázel 3 reform arra törekszik, hogy a szabályozási keret még nyitváló kapuit bezárja mely a válságban indult. Lényegi fontosság, hogy a Bázel 3-ast konzisztens módon és időben megfelelően végrehajtsák. Az EU nem szabad könnyen vegye a múlt tanulságait, a bankválság hatalmas hatásait a gazdaságra és a társadalomra, ezt nem szabad erről szabad megfelelkezni, és nemzetközi vállalásainkban is figyelni kell erre. A Basel 3-as szabályokat követnie kell a bankoknak a tőkekövetelményekben és az új normák azonban nem azt arra törekednek, hogy minden bank számára emeljék a mércét, hanem a belső modellek alapján tudják kiszámolni a bankok a tőkekövetelményeket. Az új úgynevezett standardek importja különbözik bankról bankra. A kérdés tehát nem az, hogy vajon az agregált hatás magas-e, hanem az, hogy az ilyen növekedés igazolható-e a prudens szabályoknak megfelelően. Egy fontos eleme a belépő reformoknak az, az Output Floor intézménye, amely a belső modellek által érintett bankok esetében azt jelenti, hogy nem lehet sokkal alacsonyabb követelményekkel működniük, mint azok, amelyekben nincs ilyen belső modell. Backstopként működve a kockázatok csökkentésében a bankcsoportokban más még egyéb kezdeményezéseket is kiegészítünk. Nemzetközi partnereink számára az Altuflor lényegi fontosságú volt ahhoz, hogy meg tudjunk állapodni. Nagyon sok számára, sok partnerünk számára ez követelmény volt. A Bázel 3-as hatásait vizsgálva a friss jogalkotási szabályokat is vizsgáljuk, amelyek esetleg lazább követelményeket jelentenek. A CRD 5 például új szabályokat tartalmaz a tőke minőségét illetően a kettes pillérben levő követelményekben, amely változtatja az EKB szakpolitikáját, amelyet eddig folytatott e tekintetben. A legmagasabb tőketípusokra koncentrálunk a kettes pillérben csak. Amikor megtárgyaltuk ezt a változást, az EKB felügyeleti testület és az Európai Parlament hangoztatta aggájait, hogy a magas minőségi tőke aránya lényegi fontosságú. A változás egy általános csökkentésre majd a követelményekben 90 alappont 2016-ban mérhető ez, és az egyes, kettős pillérben mögött tőke, jelen, amely jelenleg most lehet, kedvező körülmények között a rendelkezésre, esetleg csökken majd. A Bázel 3-as a bankspecifikus kettes pillérbeli követelményekben is változásokat hozhat. Biztosítanunk kell azt, hogy nincs, nincsenek a, pillér, a kettes pillérben átfedési, átfedő díjak. Ugyanakkor számolnunk kell azokkal az aritmetikus hatásokkal, amelyek az output floor a kettős pillérben belül díja kiszámításában okoz, hogyha ezek a kockázatok, vagy a koncentrációs kockázatok, vagy kamatláb kockázatok a banki könyvelésben a kettős pillérben nem változnak, akkor nem volna igazolható a megnövekedett tőkekövetelmény. Ám az új standardek hatásait nem lehet és nem is kell teljesen kompenzálni, hiszen ez a reform prudenciális céljait sérteni. Jól tudjuk, és aggaszt is bennünket az európai bankok alacsony rentabilitása. Ám az, ha a szabályokat lazítjuk, és eltérünk a nemzetközi sztenderdekkel, az nem jelenthet megoldást. Ehelyett a bankok az üzleti modellekre kell koncentráljanak, költséghatékonyság intézkedéseket kell befejezessenek, és meg kell ragadják az új technológiák kínálta lehetőségeket. A digitalizáció komoly kihívást jelent a bankoknak és a felügyeleti szerveknek. A fintek azoknak a fintek cégeknek, akik szeretnének banki szolgáltatásokkal foglalkozni, banki licenszet kell szerezni. Ezzel kapcsolatban van egy útmutatónk, amely elmagyarázza, hogy pontosan ez mit jelent, figyelembe kell venni természetesen ezeknek a cégeknek a bizonyos modelljét. Egyébként a kevésbé eh, szignifikáns intézmények esetében meg, fogjunk, meg fogunk jelentetni egy ilyen útmutatást. Májusban volt az első ilyen fintek eh, ipari párbeszéd, amikor is a mesterséges intelligenciáról, a credit scoringról, a robo advice-ról és a cloud computingról volt. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz megjósolni, hogy pontosan a digitalizáció hogyan fogja megváltoztatni a banki ágazatot és a piac struktúráját. Éppen ezért nagyon oda fogunk erre figyelni, és továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot a bankokkal és az ipari szereplőkkel, hogy megpróbáljuk a technológia semleges utat folytatni. A kockázatokat tudjuk csökkenteni, és a különböző szabályzatokat reformáljuk. Itt el, előrelépés van, de ne felejtjük el, hogy az egész bankunió át, egész bankunió struktúráját és figyelemmel kell kísérni. A válság, kezelés, és keretet mindenképpen javítani kell. Továbbra is fragmentált vannak olyan eszközök, amelyek még mindig hiányoznak, egyes intézkedések túlságosan bonyolultak. Azt gondolom, hogy eh, máshova is tekintenünk kell, tanulhatunk eh, másoktól is. Például a szanálás, ez egy eh, európai folyamat, egyszerű európai folyamat, viszont a bank likvidációban 19 különböző tagállami folyamatot kell összeegyeztetni. Nagyon nagyban eltérnek a különböző tagállami rendszerek, például a fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban, illetve a hitelbesorolással kapcsolatban. Ezt kell valamilyen módon megoldani, ezt a bonyolult rendszert. Például az USA Federal Deposit Insurance Corporation-jel lehet példa, ez is, ez is sokkal egyszerűbb folyamat. Bizonyára tudják, hogy az EDIS, a European Deposit Insurance Scheme betétbiztosítási rendszere Európában jelenti a bankunió harmadik pillérét. Nos, jelentené a harmadik pillér, de ez még mindig hiányzik hogyha meg lenne egy jól működő ediszünk, akkor azt gondolom, hogy azzal egyrészt biztosíthatnánk a betétesek, a betéti garanciát, és ezt a, ezeket a normákat minden tagállamban egyformán magas szintre hozhatnánk. Másrészt pedig a, egy igazi egy, egy igazi közös európai piacot hozhatnánk létre a banki unióban, banki unióban belül. Reméljük, hogy az Európai Parlament támogatni fogja ebbéli erőfeszítéseinket. Gondolnunk kell még a Brexitre is. Úgy gondolom, hogy a bankoknak fel kell készülni erre, az, ezekre az eshetőségekre mi hamarabb, és reméljük, hogy a, a reméljük, hogy a bankok betartják majd azt az ütemtervet, amiben korábban megegyeztünk, tehát 2020-ig ezeket a folyamatokat le lehet majd zárni. Köszönöm szépen, Andrea úr! Következnek a kérdések. Pejreira kolléga teszi fel az első kérdést a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Andri, elnök asszony, Andri, eh, Andrea úr, üdvözlöm Önt itt az Európai Parlamentben. Európa különböző típusú és szintű gazdasági kihívásoknak van kitéve. Az euróövezetben például a gazdasági lassulásról is beszélhetünk. Például 2019-re 1,1%-os a gazdasági növekedés, ez a tavalyi évhez képest lassabb növekedés, és ez nyilván nem elégséges. Nos, egyértelműnek látszik, hogy nagyobb finanszírozásra van szükség, és ez csak úgy elképzelhető, hogyha fenntarthatóbb és nagyobb a gazdasági növekedés. A banki szektornak van egy strukturális szerepe ebben, a növekedés lassulását tudná, ellen, tudná ellensúlyozni. Sajnos ezzel kapcsolatban mindig nagyon sok mindent lehet tenni, a banki uniót mi hamarabb ki kell teljesíteni, említette a harmadik, a harmadik pillérre például feltétlenül szükség van de a, a, az euró csoport legutóbbi ülése ezzel kapcsolatban nem hozott döntést. A kérdésem arra vonatkozna, hogy még mindig vannak olyan bankok, amelyeknek elég bizonytalan a helyzete. Mi a helyzet a szanálás Alacsony kamatlábú környezetben működnek ezek a, ezek a bankok, így nagyon nehéz profitot termelniük másrészt pedig vannak olyan bankok, amelyeket, amelyek a szanáláson túlestek, és nagyon nehéz helyzetben vannak. Portugáliában például vannak ilyen bankok, 2014 óta az egyik bankunk több mint 5 milliárd eurós segítséget kapott. Kérdésem, hogy ön szerint ezek a szanálási rendszerek, vagy azok a bankok, amelyek ilyen eljárás alatt vannak, ezek, ezek a bankok még mindig profitálhatnak a piaci, a piaci viszonyokból? Valamilyen módon, milyen módon lehet bármilyen hasznot termelni ebből a befektetett pénzből? Hogyan lehetne produktívabb, sikeresebb bankokat megteremteni, főleg miután a bankok egy nagyon, nagyon nehéz időszakon vannak túl. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Valóban, ha megnézzük az európai bankágazatot, akkor láthatjuk, hogy a válság kezelésben adódott egyik fő probléma az volt, hogy a restrukturálás nem történt meg kellő mértékben, illetve túl későn következett be. Sokkal jobb lenne, hogyha korábban tudnánk beavatkozni, és a restruktúrálásra vonatkozó lépéseket ösztönözni tudnánk, és ezáltal el tudnánk érni, hogy a programból kilépő bankok ténylegesen tudják támogatni a gazdaságot. Az európai bankágazat és az USA-ban meglévő bankágazat közötti különbséget tekintve azt láthatjuk, hogy az USA-ban jóval gyorsabb volt az előrelépés, például a bankok újratőkésítésében, és gyorsabban sikerült a bankok számát csökkenteni. A válságot követő első három évben 500 bankot sikerült kivezetni a programból. Úgy gondolom, hogy ezáltal sikerül profitábilisabbá tenni a bankokat, és elérni azt, hogy mielőbb tudják szolgálni a gazdaságot az európai keretekben is sikerült előrelépést elérnünk, és Portugáliában is sikerült restruktúrálni bizonyos bankokat. Ez pedig e pozitív lépés volt a válság kezelés szempontjából. Egyszerűsítettük a struktúrákat, rendeztük a bankok mérlegének helyzetét, és elértük, hogy a bankok újra tudják szolgálni a gazdaságot. A hitelezésben az elmúlt években növekedés következett be, és ez is azt tükrözi, hogy az európai bankágazat most már jobban működik. De én azt mondanám, hogy még mindig nem sikerült elég gyorsan kezelni a problémákat, úgyhogy itt látom a főbb kihívásokat a jövőre vonatkozóan. Szeretném megemlíteni az amerikai rendszert ismét, az FDSC-re tettem utalást az imént. Ez az a hatóság, amely a csődbe menő bankok kal foglalkozik, és megteszi a szükséges lépéseket, a kínlevőségeket és a kínlevőségeket más bankokra ruházza át. Ez tehát gyakorlatilag a likvidáció egy administratív eszköze. Hogyha lenne nálunk is ilyen, és a tagállamokon átfogóan működni, akkor könnyebben tudnánk elérni a céljainkat. Jelen pillanatban sok esetben hogyha egy bankot csőd közelének ítélünk meg, a, viszont nem közérdek azok szanálása, akkor a Single Resolution Board, az SRB nem, állip, nem állapítja meg, hogy szanálni kellene őket, viszont a tagállami hatóságok sem tesznek semmit, gyakorlatilag egyfajta köztes állapotban rekednek meg ezek a bankok, és ez nyilvánvalóan nem jó, tehát egy jobb európai szintű megoldást kell találnunk az ilyen esetekre. Köszönöm szépen! Fernández úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm Önt, Enria úr. Először is, hadd mondjam el azt, hogy egyetértek azzal, ahogyan ön elképzeli a banki uniót, ennek problémáit, illetve a konzekvenséget. Don't worry. Várok, ne aggódjon. Sí. No, le decía que estoy muy de acuerdo con usted en la descripción que ha hecho de la situación actual de la Unión Bancaria tehát egyetértek azzal, ahogy vélekedik a bankunióról, a konzekvenségről, arról, hogy milyen struktúrája van ennek a banki uniónak jelenleg. Egyértelmű, hogy az edisznek működőképesnek kell lenni, és integrálódnia kell a, a szanálási rendszerbe. Nagyon fontos az is, hogy harmonizáljuk a különböző szabályrendszereket, például a fizetésképtelenségre vonatkozó szabályokat. Ezzel mindegyet értek. Kérdésem, hogy a közvetett felügyelet a közvetett felügyelet vajon milyen problémákat okozhat például állami beavatkozás esetében, vagy hogyan lehet a csődeljárást megszüntetni, német esetre gondolok. Tehát a közvetett felügyelet ugye önök végzik a közvetlen felügyeletet, de a közvetett felügyelet vajon okozhat-e gondot a, a modellben, ebben a struktúrában? A második kérdésem pedig a fenntartható finanszírozásról szól. Bizonyára tudja, hogy tegnap a bizottság bemutatott egy agendát, egy ütemtervre erre vonatkozóan, és a jövő év harmadik negyedévében a fenntartható finanszírozásra vonatkozó javaslattal fog előállni a bizottság. Az, a Green Factor, az úgynevezett zöld hitelek esetében pontosan le lehet számítani? Ki lesz majd ennek, ezeknek a hiteleknek a felügyeleti szerve? Thank you very much. On, on, on... Nagyon szépen köszönöm. Ami az első problémát illeti, Nos, a Northern Bain esetére gondolt, azt gondolom. Ők az EKB közvetlen felügyelete alá tartozik. Ez egy szignifikáns intézmény. A, a konzekvenséggel kapcsolatos problémák véleményem szerint nem a, nem a kevésbé szignifikáns intézményekre vonatkoznak, de ne felejtjük, hogy a tagállami hatóságok odafigyelnek ezekre az intézményekre, de amikor válsághelyzet alakul ki egy bank esetében, vagy más pénzintézet esemény esetében mindig tájékoztatnak minket a tagállami hatóságok. A gond az, hogy eltérnek a jogszabályok tagállami szinten, a struktúrák is egészen eltérőek lehetnek tagállamról tagállamra. Korábban a korábban a csőd eljárásra vonatkozó szabályokról beszéltem, illetve a betéti garanciára vonatkozó rendszerek is eltérnek kezelés esetén. Olaszországban, a Kárigyival volt ilyen eset, az a betéti garancia rendszernek a kötelező és az önkéntes része is beleavatkozott, vagy Németországban is volt egy eset, a DGS, illetve tehát a betéti garancia rendszer is beavatkozott, illetve egy másik rendszer is. Egész más feltételek mellett avatkozhatnak be ezek a, ezek a rendszerek. Van, ahol prevenció folyik gyakorlatilag, tehát megelőző, megelőző módon is van beavatkozás, egyéb esetekben, ez, egyéb, egyéb tagállamokban ez viszont nem elérhető. A bíróságnak Terkasz esetre vonatkozó ítéletét várjuk. Reméljük, hogy a válság kezelésben a, ezt a rendszert valamilyen módon egyes, egységesíteni kell. Ami a fenntartható finanszírozás kérdését illeti, én mindig is azt mondtam, hogy a prudenciális követelményeknek tükröznie kell a kockázatokat. Tehát, hogyha egy tevékenységnek, tevékenység kevésbé, tevékenység kevésbé kockázatos, akkor nyilván ezzel kevésbé szigorú követelményeknek kell párosulnia, ellenkező esetben pedig magasabb, tehát szigorúbb követelményekkel, ez egyértelmű. Összességében hadd mondjam el azt, hogy elképzelhető, hogy a tőke követelményeket nem ezzel kapcsolatban mindig vannak félreértések, az emberek azt gondolják, hogy ez, ezek a tőkekövetelmények nem finanszírozzák a gazdaságot. Nos, a bankok valójában saját maguk finanszírozzák ezt, és minél többet tőkésítenek a bankok, annál jobban ellenállnak a kockázatok, eh, jobban ellenállnak a különböző eh, veszélyeknek, annál nagyobb kockázatot tudnak vállalni hogyha a barna gazdaságról a zöld gazdaságra állunk át, annak nyilván vannak kockázatai, és ez nyilván ehhez kapcsolódnak tőkekövetelményi szigorítások is, de a prudenciális követelmények esetében én azt gondolom, hogy mindig bizonyíték alapúnak kell lenni a döntéseknek. Köszönöm. Thank you very much. Now... Köszönjük szépen. Luis Garicano. Thank you, uh, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Erje úr. Nagyon meglepett bennünket a verseny szabályokkal foglalkozó DJ azon döntése, amely nem régiben megszületett, erről szeretnék kérdezni. Láttuk a Veneto banka ügyét, nagyméretű állami beavatkozás következett, 4,8 milliárdos feltőkésítésre került sor, más bankok esetében hasonlókra került sor az elmúlt években, és ezek adófizetői pénzek. A kérdésem az, hogy az, hogy közpénzeket használnak a bankmentésre, nem kérdőjelezi -e meg a bankunió hitelességét. Sokszor a hitelezők ket vonják be a bankok helyzetének rendezésére, hogyha nincs elég adófizetői pénz, gyakorlatilag a bankok ezzel kimúlnak, ha fogalmazhatok így. A kérdésem az, hogy a felügyelő grémium vagy testület hogyan kívánja kezelni ezt a helyzetet. Úgy gondolják-e, hogy megfelelően kezelte a bank ezt a helyzetet, és aztán ugye felmerült az imént már a ö, semmiben, vákumban lebeg, lebegő bankok helyzete, amelyek se nem csődölnek be, se nem működnek. Az SRB elnöke említett egy esetleges megoldást, azt mondta, hogy az LKB számára lét, lehetővé kellene tenni, hogy a bank működési engedélyét esetleg ilyen esetben bevonja. Ez ön szerint megoldás lenne? Köszönöm szépen, nagyon nehéz kérdést szegezett nekem. Először is szeretném elmondani, hogy nyilvánvalóan a bizottsági kollégák nevében nem válaszolhatok az állami támogatásra vonatkozó kérdésben, de szorosan együttműködtünk velük, mert hát ugye mi felügyeleti szempontból vizsgáltuk meg a helyzetet, és a jogszabályok értelmében szükséges lépéseket tettük meg. Ezen az a terület, ahol a DG Competition beli kollégákkal szorosan együttműködünk, az a bankok tőke, tőkéjére és üzleti modelljére vonatkozó terveinek vizsgálata. Megvizsgáljuk, hogy a bank prudenciális tekintetben milyen helyzetben van, tiszteletben tudja tartani a tőkekövetelményeket, és a DG Competition-ben lévő kollégák az állami támogatások kérdésével foglalkoznak. Mi azonban nagyon koordinált és konzisztens módon értékeltük a terveket e tekintetből. A szanálási keret tel kapcsolatosan esetleg úgy tűnhet, hogy nem hozza meg a várt eredményeket. Ezzel kapcsolatosan elmondanék néhány dolgot. Nagyon helyesen említette, hogy lehet, hogy a hitelezőket a tagállami szabályoknak megfelelően kedvezőbben kezelik, de hát ez elvileg nem történhet meg. Ha bankszanálásról van szó, ilyesmi nem igazán fordulhat elő, és erről beszéltem korábban is, egy jóval harmonizáltabb keretre lenne szükség a bankokkal kapcsolatosan. Emellett a szolvencia eljárásokat is harmonizálni kellene európai szinten, ez ideális helyzetet teremtene, de nagyon nehéz feladat lenne, nagyon nehézen megvalósítható. Ezért talán jobb, hogyha egyfajta administratív likvidációs eljárást alakítanánk ki az érintett bankok számára harmonizáció jegyében, ahogyan korábban is említettem. Ami a közpénzek felhasználását illeti, nyilvánvalóan látni kell, hogy a Northern Bay esete egy különleges eset, hogyha azt látjuk, hogy egy bank nem tesz eleget a követelményeknek, akkor a felügyelő általában felszólítja a bankot, hogy dolgozzon ki tervet, hogy hogyan tud ismét megfelelni a követelményeknek. A bank ilyenkor általában a részvényeseket kérdezi meg, hogy hajlandóak lennének tőkét rendelkezésre bocsátani, hogy a bank meg tudjon felelni a szabályozásnak, Ebben az esetben pontosan ez történt. a bizottságbeli kollégánk, kollégáink által, a Digi Competition által meghatározott kritériumok ilyenkor kulcsfontosságúak, hiszen a piaci konformitást teremtik meg az adott bank esetében. Tehát összességében úgy gondolom, hogy a fő kérdés itt az, hogy sok esetben a bankok eleget tesznek ugyan a követelményeknek, de az üzleti modelljük nem igazán működőképes hosszú távon. Ilyenkor nekünk felügyelőknek nagyon nehéz a beavatkozás, mert nyilvánvalóan megkérdőjelezhetjük ez esetben az üzleti modellt, felszólíthatjuk a bankokat, hogy tegyenek lépéseket, nagyon intruzív lépéseket is tehetünk, például átvehetjük egy időre az irányítást, de nagyon sok esetben ez nagyon nehéz, hiszen a bank menedzsmentjét nem, menedzsmentjében nem avatkozhatunk be, hogyha a bank névleg betartja a kritériumokat. A működési engedély visszavonása egy nagyon szélsőséges lépés. Általában a, az inszolvenciát követően következik ez be. Az egykori Mindről Bank esetében van most egy hasonló helyzet, amikor is az osztrák felügyelő nem hozta meg a szükséges döntéseket, elindult egy folyamat a bankengedélyének visszavonására, viszont az Európai Bíróság leállította ezt az eljárást, mert először meg kell ugye vizsgálni, hogy van ennek-e más esetleges lépések. Jogilag tehát nagyon nehéz egy bankengedélyének bevonása. Köszönöm. Most Gigó a szó. Múlt héten némi időt töltöttem Lavalettában Máltán, és ez alkalommal láttam persze Reuters jelentését is, arról, hogy milyen gyengén áll az egyik nagy bank, a Bank of Valletta, és megkaptam a jelentést is az Európai Központi Bank részéről. Persze az ügyet nem lehet magában kommentálni, de eléggé ijesztő jelentés volt, és megrázó, köszönöm egyébként, hogy kitért rá, hogy ilyesmi egyetem megtörténhet. Egy olyan bankban, amely az önök felügyelet alatt, felügyelet alatt áll. Ezért kérdezem, kérdezek egyet. Önnek kötelezettsége, hogy megfelelő értékelést készítsenek a bankban levő fő pozíciókról. Meg tudja mondani, milyen gyakran működött, vagy mondott nemet az SSM a fit and proper kritériumra? Volt-e olyan, hogy megtagadták -e ezt a, ezt, a, ezt a szintű értékelést? Köszönöm. Statisztika nincs nálam, de hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy ez a statisztika igazán releváns volna, ha itt volna is. Mert nagyon gyakran megtörténik, hogy mi a, a bank igazgatóság véleményét eh, hát megkérdélezzük, és ez, ez a leggyakoribbi eset, de nincs statisztika, nem mondtam, de sok esetben ez történik. Amit azonban hozzátennék, és ez egy viszonylag új eszköz, amit már most kezdünk kísérletezni, hogy a fit and proper koncepció nem egy, egy egyedi vizsgálat eredménye, amit a felügyelő hatóság végrehajt, vagy akire kineveznek valakit a testületben, hanem ez egy folyamatos munka eredménye, tehát újra lehet vizsgálni új eredmények alapján, hogy a fit and proper státusz megadható-e. És ha mondjuk, hogy gyengén teljesít, mondjuk a pénzmosás elleni harcban a bank, vagy, vagy más, vagy nemzetközi ellenőrzések bizonylag gyengének, akkor egyre inkább alkalmazunk board vizsgálatokat, egyes bank igazgatósági tagokat vizsgálva, akik felelősek azért az ott területért, hogy vajon megfelele a bank a, a fit and proper kritériumoknak. És ez most éppen vizsgáljuk felül. Lehet még egyet kérdeznem? Abban a... Én tudom, először is tudom, hogy vannak ilyen kihívások, mind a mellett, amennyire én tudom, gyakorlatilag sosem történik meg, hogy az SSM nemet mond egy jelölt banknak. Feltesznek persze nehéz kérdéseket, de nemet nem mondanak. Segítene bennünket, hogyha megosztaná velünk a számadatokat. Hány olyan jelölt volt, amelyet jóvá hagytak, hány jelölt volt, akinek nemet mondtak, és hány jelölt volt, amelyről, amelyekről tudják, hogy visszavonták ezt a státuszt a kérdések után. Ez nagyban segítene engem a tisztánlátásban. A, van egy kérdés. Sabina Altenschläger január, 2015. januárjában tartott egy beszédet, ahogy hangsúlyozta, hogy nincs elég harmonizáció a jogi alapokat illetően a fit and proper vizsgálatok értékelések esetében. Úgy tűnik tehát, hogy persze helyen való hogy rákérdeznek ezekre, újra vizsgálják, és ennek van hatása. Ám az, hogy nagyon ritkán mondanak nemet bárkinek is, egy a harmonizáció hiányából is adódik. Kifejtené, hogy mi, mit, mit vár tőlünk, mit harmonizáljunk ahhoz, hogy önök ezt a munkájukat jobban el tudják végezni. végezni. Válaszomban nem tudom kitérni erre a gondolatra, és köszönöm, hogy elmondhatom. Igen, fontos ügy ez számunkra. 19 különféle végrehajtási, az irányelv 19 végrehajtását kell kövessük, és ez nem teszi lehetővé számunkra, hogy ugyanazokat, hogy garantáljuk, hogy ez a szem, személy fit and propernek minősül-e vagy sem, egyes tagállamokban, egyes bankokban. Ez pedig voltak épp elfogadhatatlan, nagyon széttartó az irányelv végrehajtásának mikéntje a tagállamok között, és van egy esetünk Olaszországban, az irányelvet végre, a CRD 4-es végre sem hajtották teljes mértékben. Itt tehát nagyon nehéz alkalmazni ezt az eszközt. Hogy ezen a területen egyszerű a válasz, a maximális harmonizáció és a kritériumok rendeletben való rögzítése sem, mint irányelvben volna a megoldás, a bankunióban mindenki ugyanazok a szabályok volna, kéne, hogy érvényesek legyenek. Statisztikában pedig az esetek nagy többségében feltételek mellett hagyjuk jóvá a, a, az értékelést, például ha esetleg ismeret hiánya tételezhető fel bizonyos területen, vagy nincs elég idő arra, hogy a feladatot ellássa, egy bizonyos feladatot, akkor feltételként szabjuk, hogy más feladattól tegyenek át időt, vagy egy képzési programon vegyen részt az illető, hogy el tudja látni ezt a munkát. Kérem, küldj el nekünk a statisztikát majd. Jó? Köszönöm. Eugene Irzika képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentős bankok a rentabilitása átlagban csökkenőben van egy ideje. Amennyire tudom, az LKB nem végzett még részletes elemzést azon negatív mellékhatásokról, amelyek a laza monetáris politikából adódnak. Egyik lehetséges ilyen mellékhatás az lehet, amely akár növekedhet is idővel, a banki ágazat alacsony rentabilitása. Első kérdésem az, hogy az ön pozíciában ön vajon nyomást gyakorolna az EKB-re, hogy rendszeresen vizsgálják, elemezzék a nem konvencionális monetáris politika mellékhatásait mérendő a 2019 márciusi Econ bizottsági meghallgatáson felügyeleti intézkedéseket tett, irányzott elő a nagy kitettségű bankok esetében. Ellenmondásos ö, államkötvények esetében és Görögország esetében. Kifejteni, milyen konkrét intézkedéseket hoztak, hogy ezen negatív fejlemények ellen felléphessenek? Köszönöm szépen a kérdést. Az alacsony rentabilitást illetően igen, a kamat környezet nyilván hatása van a bankok mars összegeire, de hogyha az átlag, általános hatást akarnánk, akarjuk értékelni, akkor meg kell vizsgáljunk más tényezőket. Az alacsony kamatláb növeli a volumeneket, például a hitelek tömegét, és persze támogatja a hitelpevők visszafizetési képességét is, tehát ez, ezek azért jó pozitív hatások. Tehát nem csak a monetáris politika, ha nem lett volna ilyen a monetáris politika, akkor a bankok nem tudtak volna azokat az előlépéseket megtenni, amelyek az elmúlt években megtörténtek, csökkentve a nem testő hitelek tömeg összegét. De nyilván az alacsony kamatlábnak van hatása a rentabilitásra, amely most már látható, és az LKB, ugye a monetáris politikában dolgozó kollégáim is elemzik ezeket a kérdéseket, és publikálnak is dokumentumokat, tanulmányokat erről. És belátjuk, be kell látni ezeket a mellékhatásokat, a, és ezt tükrözik a legfrissebb intézkedések, melyek a, a tartalékok jegybankok tartalékkezelési kamatszintjének meghatározásában tükröződik. Tehát vannak itt is ezért intézkedések. Ami a, az államkötvények kitettségét illeti, a mostani jogalkotási jogszabály keretekben vizsgáljuk ezeket a kockázatokat. A kettes pillér keretében, például a stressztesztekben is kitérünk erre, mert az IPA most két évenként, most leg, legfrissebben 2020-ban fog bevezetni, egy konkrét sok révén, hogyan lehet hatással, hogyan lehetnek hatással sokkok a bankok tőke pozícióira ebben az ágazatban, és a kettes pillérben megvizsgálhatjuk azt is, annak mikéntjét, hogy a bankok hogyan tudják nyomon követni e konkrét kockázatokat, a koncentrációs kockázatokat is vizsgáljuk. Ezt meglehetősen gyakran tesszük, és ha látok egy konkrét ügyet kialakulni, akkor konkrét követelményeket is meghatározhatunk az adott bank számára. Kezelendő a kérdést. A múltban is elmondtam, és itt is kifejteném, hogy a tapasztalatom szerint, az LKB-beli tapasztalatom szerint túl kevés figyelmet szentelünk ezeknek a kirettségeknek a, a számviteli könyvelésére. A bank gyakorlatban nem nagyon szeretik ezeket a kitettségeket átkönyvelni, ha növekszik az állampapírból adódó kockázat, és így módon nem lehet felismerni azonnal ezeknek a portfólióknak a veszteségeit. Tehát a banki eszközök, amelyek azok szükségesek, hogy a likviditási követelménynek megfeleljenek, ugye ezek az eszközök bármikor gyorsan piacra vihetőek kell legyenek a likviditási sokok esetén, erre vonatkozóan kéne olyan követelmény, amely piaci értéken határozza meg ezeket. Köszönöm szépen, José Guzmán következik. Obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm, itt vagyok. Enria úr, szeretnék visszatérni arra a témára, hogy hogyan lehet csökkenteni a tőkekövételményeket az úgynevezett zöld termékek esetében. Ugye van erről egy, van egy ilyenfajta elképzelés, önnek is vannak erről, önnek is van erről véleménye, illetve Dabrowskis úr is kifejtette már a véleményét, mi szerint ezt, mi szerint ezt meg kell vizsgálni. Az az elképzelés, hogy a banki tevékenységet kockázatosabbá te- tegyük, szerintem ez nem megfelelő. Tehát így nem lehet a zöld befektetéseket elterjeszteni. Pedig erre lenne szükség zöld befektetésekre, beruházásokra. Én úgy vélem, ahogy ez nem igazán felel meg annak a ellentétes elképzelésnek sem, hogy a szennyező tevékenységekért szigorúbb tőkekövetelményeket támasztunk. Említette, hogy a tőkekövetelményeknek egész egyszerűen saját szerepüket kell betölteni, nem szabad ezt összekötni más célkitűzésekkel. Viszont mi a helyzet a zöld befektetésekkel? Van egy másik kérdésem. Egyértelmű, hogy szükség van a betéti garancia rendszerre. Ez a bankunió alatt egyértelműen szükséges. Ugyanakkor a felelősségben is osztoznunk kell. Ön szerint az a célkitűzés, amelyet megfogalmaztak, szerint minden egyes tagállamot ugyanúgy kell védeni a vezéti garancia esetében. Ezt meg lehet úgy oldani, hogy banki garancia, tehát hitelnyújtási garanciát adunk? Ez mindent egyensúlyban tartana? Ön szerint ez megfelelő lenne? Köszönöm a kérdést. Nézzük az első kérdését. Először is elmondanám, hogy a bizottság arra kérte a banki hatóságot, hogy elemzést készítsen az úgynevezett támogató faktorról. Mi is részt veszünk ebben a munkában, a banki, a bankhatósági keretben. Ezt meg kell beszélni, erről, erről közvitelt kell tartani, és nyilvánvalóan bizonyíték alapú tárgy, vitára van szükség. Hogyha valóban alacsonyabb a kockázat egyes tevékenységek esetében, mint másoknál, akkor miért, miért is Egyébként ugyanez volt a kkv támogató faktorával kapcsolatban is, hogyha hogyha diversifikáljuk azt a portfóliót, ami KKV-kkel foglalkozik, akkor az kevésbé kockázatos. Miután ezt megállapítottuk, a különböző tőke követelményeket csökkentettük a KKV-kra vonatkozóan, és végül ezt a bázeli faktorba is bekalkuláltuk. A barnáról zöld gazdálkodása való áttérés nyomán bizonyos tevékenységek kockázatosabbak lesznek, más, mások pedig kevésbé. Ezt hogyan tükrözhetnénk? Én azért örülök ennek a vitának, mert a fenntarthatóságról szóló vita a bankokat és a felügyeleti szerveket is arra ösztökéli, hogy hosszabb távú kitekintést tegyenek, hogy a hosszabb távú kockázatokat megvizsgálják. Ha megnézzük a belső modelleket, akkor a kockázati paraméterek, becsületek körülbelül egy évre, vagy maximum három évről szól. Tehát, hogy a bankok hosszabban vizsgálják a kockázati kilátásokat, az mindenképp jó, illetve meg kell nézni azt, hogy hosszú távon hogyan változik a kockázat. Nem szabad, hogy egy-egy ágazatot büntessünk az, az átállás miatt a barnáról zöldre való átállás miatt. A felügyeleti szerveknek vannak elvárásai. Azt szeretnénk, hogyha a bankok elkezdenének kommunikálni azzal kapcsolatban, hogy ők hogyan vélekednek a, a kockázat kezelésről. Egyrészt illetve a kérdésére vonatkozóan, vonatkozóan, hogy eh, hogyan járjunk el, támogassuk a zöld eh, faktort, vagy büntető, büntessük a barna faktort, tehát ezzel, ezzel kapcsolatban még nem jutottunk dűlőre. Aztán az edésszel kapcsolatban a pullingra van szükség, ez lenne a legjobb megoldás, és az, a, az úgy gondolkodunk, hogy a kockázatok esetében is diversifikációra van szükség, a közös garancia rendszerben is. Tehát egyformaságra kell törekedni, ugyanúgy kell védeni az összes betétes. Nos, elképzelhető, hogy egy-egy állam támogatást tud nyújtani, de még így is a, a betéti garancia rendszer kudarcos lehet, úgyhogy magán rendszerekre is szükség van. Első lépésnek jó lenne, hogyha emögött a, például hitelgarancia lenne. Szerintem ez azt jelenteni, hogy jó irányba kezdtünk el mozogni. Köszönöm. Elló úr. Sí, grazie. Eh, tre domande velocissime. La prima, eh, ieri il... Három gyors kérdésem lenne, gyorsan. Tegnap az olasz parlament elfogadott egy határozatot, a stabilitási paktumot egy csomagnak vetette alá, a bankvédelemről szól ez egyrészt. Valójában ez egy általános betéti garancia. Ön szerint egy ilyen parlamenti határozatnak milyen értéke van ön szerint? Egy ilyen típusú vita a megtakarítók körében egyfajta félelmet gerjeszt. Tehát nem az a benyomás alakul ki az emberekben, hogy Olaszország adóssággal küzdő ország? Második kérdés. Az ágazatot szeretnék konszolidálni, de agregáció esetében úgy tűzik, hogy a felügyelet plusz tőkekövetelményeket szám, kér számon. Ez vajon segíte a tőke követelmények esetében változtatja-e majd az EKB a politikáját? Egy bankközi alap betéti alap fölállításának gondolata is elhangzott. Ez pedig az államokat, a tagállamokat is magukba foglalná, tehát ők is komolyan hozzá kéne ők is hozzá kellene, hogy járulnának ehhez. Ön szerint ez hasznos dolog? Jó ez így? Okay, let me start from the easy one, uh, uh, which is... A, le- a legkönnyebb kérdéssel kezdeném az utolsóval. A állami támogatásokkal kapcsolatos döntések nem a mi hatáskörünk. Úgyhogy ezt eh, mindenképpen állami támogatási perspektívából kéne vizsgálni. Nyilván az olasz központi bank közvetlen felügyelet alá tartozó bankok oda tartoznak, de azért van párbeszéd köztünk és az olasz hatóságok között. Az európai stabilitási mechanizmus a szemkérdése. Aggaszt, hogy a bankunió a bankunió kiteljesedéséről szóló vitát milyen kontextusba helyezzük. A különböző tagállamok eh, riogatnak, akkor nem lesz ebből sosem megállapodás. A betéti garancia rendszerrel kapcsolatban, bár ez egy érzékenyebb kérdés, itt is az állami kitettségre vonatkozóan közös keretre kell törekedni. Vannak diversifikáltabb banki portfóliók, Olaszországban is így van ez, Németországban is így van ez, mindenhol vannak államkötvények a portfóliókban. Úgy vélem, hogy európai szintre kell emelni ezt a vitát, és figyelembe kell venni azt, hogy mindenképpen előrelépésre van szükség banki szempontból, és végül is ez az én tárcám. Mindenképpen egy közös garanciára van szükség az egységes tanálási alapnál. Ez egy igazi stabil, stabilitási mechanizmus garancia lenne. Így a piacról való kivezetés nagy összetett bankok esetében is megoldható lenne, és ez egy nagyon komoly célkitűzés teljesítése lenne a bankunió reformja szempontjából. Mi a banki összeolvadásokat illeti, valójában nem teljesen helyesen idézett. Én nem azt mondtam, hogy tőke követelmét nem, szám, nem támasztunk összeolvadás esetén, de amikor két bank összeolvad, akkor az EKB automatikusan kéri a tőkekövetelmények növelését, és ez magasabb, mint a két bank korábbi külön számított tőkekövetelménye. Egyébként eseti megvizsgálás alá esik a bank tőke tervezete, nem csak azt vizsgáljuk meg, hogy az első napon milyen lehetőségei vannak egy-egy ilyen banknak, hanem megnézzük azt is, hogy középtávon milyen követelményeket kell teljesíteni. Egyébként amikor ilyen átalakulás, összeolvadás van, akkor általában visszaesik a tőkekövetelmény hirtelen, és aztán ez középtávon megnő az európai banki ágazatban van erre túlzott kapacitás, és a koncentráció nem lenne rossz elképzelés. Tehát nem óriásokat kell kidolgozni. Sokszor az ágazatok középső dimenziójában, a középső rétegében kell, vagy erre kell leginkább koncentrálni. Köszönöm, Pedro Márquez következik. Thank you. Thank you, Mr. Enrique, for the... Köszönöm szépen. Köszönöm, Enrique úr, az eddig velünk közölt információkat. A kérdésem, mert két részben tenném fel. Először is a 2020-as prioritásokra szeretnék rákérdezni. Elmondta, hogy a prioritások a mérleg javítására irányulnának. Nyilvánvalóan a bankok ezt figyelembe veszik a tevékenységükre nézve, ami az elkövetkezendő éveket illeti figyelembe véve azt, hogy a bankok most már nagyjából stabil helyzetbe kerültek az elmúlt két év során. A részvényekre vonatkozó megtérülés 7%-os, kevés, sokkal kisebb a kockázat. Nem kellene jobban megnéznünk a e, mérleg e, struktúrát. Nem aggasztó-e az, hogy például a fogyasztók, a magánfogyasztóknak nyújtott hitelek jóval nagyobb mértéket értek el, mint a KKV-knek nyújtott hitelek. Nem kellene-e a felügyelői oldalról jobban megvizsgálni a mérleg struktúráját, a bankok mérlegének struktúráját, és nem kellene megfelelő ösztönzőket teremteni, arra vonatkozólag, hogy a bankok jobban támogassák a gazdaságba való beruházást. Ez volt az első kérdésem. A második kérdésem a bankunióra vonatkozik, és a bankunió kiteljesítésére. Szerintem ismét csak aggasztó, hogy napról napra belecsúszunk egy kockázatos, nehéz helyzetbe. Nem úgy tűnik, hogy sikerülne lezárnunk a látsz ezzel kapcsolatos feladatainkat. A legtöbbek számára valószínűleg úgy tűnök, tűnhet, hogy a kockázatokat nagy mértékben csökkentettük, és a kockázat megosztási pillért kapcsolatos munkát be kellene fejezni, de a a banki eh, ágazat integrációja terén még nagyon sokat teendünk Európában. Kulcsfontosságú lenne például a Safe Portfolio ügy rendezése, meg vannak más egyéb fontos kérdések is, de még sokat tehetünk a likvidációs rezsimet illetően is más egyéb kérdésekben is. A kérdés az, hogy meg tudja küldeni a jövőben a szakbizottságunknak az önök elképzelését arról, hogy milyen további lépéseket lehetne tenni az európai bankázgazat további integrációját tekintve, és nem csak ezekre az általam kiemelt kérdésekre összpontosítani. Köszönöm. Köszönöm. Az első gondolatára reflektálva, hogy mondjam el megint, mi a prudenciális felügyeletet látunk el a mandátumunk alapján, nem a kockázatokra koncentrál. Ez nem azt jelenti, hogy csak, csak az örök, megörökölt eszközök és a, a, a mérlegvizsgálatára szorítkozunk. Persze, amíg ezek ott vannak, addig ezek, ezeket ki kell tisztítani a, a könyvekből. Ugye a bankunióban is ez a helyzet, hogy mondjuk 40%-a vagy 30% az NPR arány, egyes bankoknál házak nagyon nehéz helyzetben vannak. Tehát erre kell koncentrálnunk, de, de más területeken is vizsgáljuk a kockázatokat. Különösen most az alacsony kamatlábak mellett a bankok a portfóliókat próbálják új területekre átvinni, rentábilisebb területekre. Például a fogyasztói hitelek, nagyon nőnek, ez rentábilisabb, és persze kockázatosabb is ennek megfelelően. Olyan leverage lending területen is növekszik a hitelkihelyezés, erre is figyelünk. Tehát nem csak a megörökölt portfóliókra koncentrálunk, hanem azok az új kockázatokra is, amelyeket a bankok friss tevékenysége hozhat. És, és figyelünk arra, hogy ezeket jól menedzseljék. Több hozzászólásban visszhangzott az, hogy prudenciális felügyeletként nem tudunk, mi nem tudunk üzempolitikába beleszólni, nem tudunk ösztönzőket adni a bankoknak arra, hogy ezt vagy azt az ágazatot jobban finanszírozzák. Ami nekünk fontos, hogy ha rossz döntést hoznak, egyet, amikor döntést hoznak, akkor a kockázataikat menedzseljék. Mi erre figyelünk. A bank ágazat integrációja nagyon fontos gondolat, amit elmondott, nagyon sok minden függ az IDS-től, mert hát, ha nincs egy, egy letét, betét garancia rendszer, ugye ez egy fő érv arra, hogy a tőke és likviditás az egyes országokban szegmentálódhasson, mert hogyha valami rossz félre megy, az adott ország fizeti meg az árát. De ez egy darabig még, egy darabig még így lesz, el kell fogadjuk. De az, hogy helyesen elmondta, az integráció mindenképpen dolgozni kell, más eszközökkel. Van itt még több téma, ami a jogszabályi vitában szerepel. Hosszú viták folytak például a likviditási felmentésekről, tőke felmentéstől, hogy megengedhető a banki unióban, hogy eszközeiket és kintlevőségeket integratívabb módon kezeljék. Tudom, hogy bonyolult vita ez, de dolgozunk azon is, hogy a csoport közötti garanciák használata bővülhessen, hogyha mondjuk egy lányvállalatot megráz egy sok egy országban, akkor az anyavállalat támogatja, és az exante tőke likviditás csoportszinten is biztosítható. Tehát jogszabályalkotási szempontból is segítene bennünket, hogyha ilyen megoldások felé gondolkoznának. Köszönöm szépen! Danuta Hübner a következő. Köszönöm, elnök asszony. Három témában szeretnék kérdéseket feltenni. Ön kommentált ugyanezeket, de én egy kicsit kibontanám nevezetnek más aspektusait is. Egyetértek önnel abban, hogyha lenne egy tervünk, egy egyszeri teljes harmonizációja a, a, a tagállami szanálási törvényeknek, akkor teljesen elvesznénk ebben. Tehát ezt részenként kell meglépni, meghatározza azokat a területeket, ahol előre lehet lépni, vagy kell lépni gyorsabban. Egyiket a likviditás kapcsán említette is. Kérdésem az, hogy meghatározna két-három olyan területet még, ahol elkezdhetnénk a harmonizációt, és ez segítene bennünket, és persze nem ma, nyilván ezt értem, hanem a jövőre tekintve, ugye, és bankcsoportok vagy határnál nyúló műveletek kapcsolatok tekintetében van-e meglátásról, merre kéne haladjunk a jogszabályokatással. Aztán a másik dolog, említette az amerikai oldalt, hogyan tisztítják, tisztítettek ki a banki ágazat problémáit a válság után. Említette azt a lehetőséget, hogy van egy e-, központi eszköz. Ott, Amerikában nálunk is hasznos volna ez. Van erről valamilyen mélyebb gondolata? Mert nyilván a banki unión belül lehetne ezt létrehozni. Ha kommentálná ezt, nagyra értékelném. A harmadik ügy pedig, amiről beszélt, a kevésbé ö, jelentős intézményekről beszélt, illetve a fölügyeleti folyamatban való szerepéről beszélt. Ön rendszerszerűbb szinten is vizsgálják ezeket önök? Tehát, hogy hogyan lehetne a felügyeleti keret léptékét akár változtatni, belefoglalva újabb elemeket, gondolkoznak -e ezen az ön hatáskörében. Köszönöm szépen! A fizetésképtelenséget illetően az első két kérdését egyben válaszolom ha megengedik. Először is, ha megvizsgáljuk a mostani elrendezését a banki szanálásoknak, likvidációknak. Vannak országok, ahol a banki szanálás pont úgy történik, mint bármely vállalatnál, tehát nincs semmi védettsége a betéteseknek, nincsenek adminisztratív eszközök. Az EBLV esetében egy olyan bank volt, ugye, amely, amelyet likviditási problémák miatt mi ítéltünk működésképtelennek, sőt az amerikai hatóságok pénzmosással is vádolták. Nem lehet elindítani a szanálási eljárást. A bank önkéntesen kellett, hogy szanálhassa magát. Nem volt eltűnik eszköz. Aztán vannak olyan esetek, amikor vannak adminisztratív eszközök a banki likvidációra, tehát külön intézkedések egyes országokban, ahol lehet a bankot szanálni külön intézkedésekkel, és vannak helyi az ilyen eljárásokat állami támogatással is lehet párosítani, ahogy a Benito Bank esetét is említették, ez ilyen volt. A spektrum tehát túl széles. Harmonizálni kell valamiképp a lehetőségeket, és egy, kell egy ilyen adminisztratív rendszer, harmonizált rendszer a likvidációra, amely egységes a tagállamok körében. És FDSZ jó inspiráció lehet, mert az lehetővé teszi a hatóságnak, hogy átvegye az ellenőrzést a, a, a csődmelt bank fölött, tehát belépnek akár a hétvég, hétvége alatt, és így tudják a betétesek is, hogy nem, nem, nem vesztik el a betétjeiket, tehát nem, nem mozdul a tőke, nem, nem, veszi, nem rohannak az emberek kivenni a pénzüket, mert a US Treasury, az, az amerikai pénzügyminisztérium átveszi a felelősséget, csökkentik a bankok számát, kiléptetik a piacról, konszolidálják és, és kitisztítják a, a ö, mérleget. Ha Európában ezt a Single Resolution Board látná ezt a feladatot, amit egyébként javasolnék, akkor nem lenne országonkénti részrehajlás, nem engednék meg, hogy a nemzeti bankok beakmatkozzanak ebbe a folyamatba, hanem egy európai szintű folyamat lenne. Az olaszáz ügyében igen sokat dolgoztunk már. A felügyelet itt a nemzeti illetékes hatóságok kezében van, ahogy az Európai Bíróság is nem régiben említette döntésében. Nálunk is van egy általános felelősség, egyre inkább együttműködünk tehát, tehát a prioritásokat is meghatározzunk, magas, közepes és alacsony prioritású beosztásba téve ezeket, és persze a magas prioritásúak nagyobb az interakciónk, és a kevésbé jelentős pénzintézetek esetében ezt a politikát követjük. És persze holisztikus módszertanban, az egész rendszerben vizsgálva, tehát egyes intézményi védelmi rendszerek vizsgálata is ide tartozik. Sok esetben tehát a takarékbankok, vagy, vagy főleg vállalatokat finanszírozó bankok esetében tanultunk a válságból, és harmonizáljuk a, különösen a felügyeleti eszközöket. Tehát esetekben iránymutatásokat, vagy akár utasításokat is kiadunk, ha szükséges, a nemzeti illetékes hatóságoknak, hogyan kezeljenek egyes területeket, például a, a nem teljesítő hitelek kezelésében. Az eurozóna szinten dolgozunk ki szakpolitikákat, és biztosítjuk azt, hogy a, a kevésbé jelentős pénzintézetek esetében is alkalmazzák eseteket. És van egy olyan eszközünk is, hogy visszavesszük a felügyeletet magunkhoz. A PNB banka Lettországban erre jó példa volt, ahol a felügyelet jogát visszavettük, úgymond, és egy helyi vizsgálatot tartottunk, és most ott a folyamat ott tart, hogy a, visszavonjuk a bank engedélyét. Köszönöm szépen, Nina Gill. Köszönöm szépen. Néhány héttel ezelőtt egy kereskedelmi banki, bankokról szóló konferencián beszélt a Bázel 3-ról, de úgy tűnt, hogy nem igazán támogatja, hogy a bankokat ösztönözzék, hogy a tőkét elsősorban a környezeti projektekre bocsássák rendelkezésre. Ugyanis azt mondta, hogy az ön mandátuma arról szól, hogy a bankokat biztonságosabbá tegyék, ezért elsősorban a kockázat kell, hogy legyen az elsődleges kritérium a hitelezésben. Korábban már beszélt arról, hogy a pénzügyi rendszer számára igenis rendszer szintű kockázatot jelent az éghajlatváltozás. Ugyanakkor a fizikai kockázat és a hagyományos kockázat nem olyasmi, ami szerintem széles körben elismert. Tegnap Von der Leyen biz, biz, bizottsági elnök asszony itt volt a parlamentben, beszélt a Green New Deal-ről és annak a különböző ágazatokra gyakorolt hatásáról. Én attól tartok, hogy az LKB és más központi bankok az Európai Unióban még csak most kezdik fontolgatni, mi, a, mi az ő felelősségük az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és hogy milyen hatása lesz mindennek a pénzügyi ágazatra, mert még mindig elsősorban a stabilitásra összpontosítanak, és arra, hogy megakadályozzanak egy újabb pénzügyi válságot, ahhoz hasonlóan, mint amilyet tíz évvel ezelőtt láthattunk. A kérdésem azt hiszem leginkább a következő. Milyen mechanizmusokra lenne szükség az LKB-nak, hogy a banki ágazatot és a pénzügyi rendszert egy fenntarthatóbb irányba terelje? Egyetérte azzal, hogy az éghajlatváltozás kockázatának kezelése, illetve kockázata a pénzügyi ágazatra prioritás az önök mandátuma során. Köszönöm szépen! Ezzel azt hiszem most lehetőségem nyílt arra, hogy tisztázzam a az álláspontomat ezzel kapcsolatosan. Nem szeretnék olyan benyomást kelteni, hogy az LKB e nem foglalkozik az Európai Unió fő prioritásaival, épp ellenkezőleg a mandátumunk ez része a szerződések értelmében. A környezetvédelem és a fenntarthatósági kérdések nagyon fontos szerepet játszanak az európai politikában jelen pillanatban, és ezért a mi fellépésünkben is. A kérdés az, hogy mik a legjobb eszközök a célok eléréséhez. Az Európai Bizottság cselekvési tervében, valamint az EBB által létrehozott cselekvési tervben is eh, nagyon nagy figyelmet fordítanak eh, a az információ megosztásra. Ez eh, nagy mértékben hozzájárulhat a bankok fenntarthatóság érdekében tett fellépéséhez. láthattuk azt, hogy ha a bankok világosá teszik, hogy zöld ügyeket igyekeznek támogatni, akkor ez nagy mértékben segítheti a bankok stabilitását is. Ezen túlmenően sokat dolgozunk azon, hogy a bankoknak hogyan kellene a, az éghajlati kockázatokat a rájuk, az éghaj, a rájuk leselkedő ég, éghajlati kockázatokat kezelni, gondolok itt például a természeti katasztrófák előfordulási esélyének növekedésére, és hát ez a gazdaság szempontjából is nyilván nem elhanyagolható szempont. És az átállás is egy fontos kérdés. Ahogyan korábban már említettem, részt veszünk az felügyelői kritériumok kidolgozásában azt illetően, hogy a bankoktól mit várunk. Hogyha például egy 25 éves hitelről beszélünk, amelynek az értéke nagy mértékben csökkenni fog, az azbesztos érintettség miatt eset, adott esetben, akkor nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy a jövőben nincs már tolerancia az ilyen jellegű eszközöket illetően. Ez tehát egy fontos szempont. Van egy egész sor eszköz tehát, egy másik eszköz amelyet a fenntarthatósággal kapcsolatosan nagyon jónak tartok, az a stressztesztek használata. Stressztesztek érdekes eszközt képviselnek, mert, ahogyan korábban is mondtam, új lehetőségeket nyitnak meg. Amikor egy lefolytatjuk jövőre a hagyományos stressztesztet az három éves időtartammal számol. Nyilvánvalóan három év alatt nagyon nehéz meg, egy három éves időtartamot alapul véve nehéz megbecsülni, hogy milyen éghajlati kockázatok leselkednek a bankokra. Azt hiszem, az éghajlati kockázatok esetében éppen ezért egy különleges tesztre lenne szükség. Különböző hatóság már dolgozik ezeken a speciális eszközökön, és az LKB sokat tesz ez ügyben. Tehát nagymértékben támogatjuk ezt a célkitűzést, ezt a prioritást. Az egyetlen kérdés, hogy a tőkekövetelményeket érdemese egyfajta adóösztönzőként használni az egyik ágazat kárára és a másik, egy másik ágazat előnyére. Ez egy fontos kérdés. Először is úgy gondolom egy átfogó elemzést kellene végezni a kockázatokkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen! Sven Giegold lenne most a következő, azt hiszem. A második körben is feliratkozott, nem? Akkor... Bocsánat, én csak felolvastam a listát, de akkor a másik kollega következik. Bocsánat, mi egy, előzőleg egyeztettünk erről eh, Gigoldal, de elfelejtettem szólni róla. Beszélt a fintek bankokról, azok potenciális növekedéséről, és az engedélyeztetési eljárás is szóba került. Önök a fintek bankoknak adnak működési engedélyt, de nem felügyelik őket, ez a tagállami felügyelők feladata. A Brexit miatt most mondhatnánk, hogy egyfajta verseny alakult ki a felügyelő hatóságok között, hogy bevonzák az eddig Nagy-Britanniában működő bankokat. Ez gondot okozhat. Néhányan azt mondják, hogy ez a felügyelő testületekhez kapcsolódó probléma, és itt van egy moral hazard, egy erkölcsi veszély, ugyanis az e, hogyha az LKB adja ki a működési engedélyt, de a felügyeletet a tagállami fe, felügyelő hatóság végzi, akkor az véleményem szerint egyfajta erkölcsi veszélyt jelent a, a felügyelő hatóság szemszögéből, Mindkét probléma, ez az erkölcsi veszély, ez a moral hazard, és a felügyelők között dúló verseny piaci problémákat is generálhat. Követik-e, nyomon követik-e ezt a kérdést? Úgy gondolják ezt, hogy érdemes lenne ezt részletesebben megvitatni, és mivel ez a szakbizottság létrehozott egy fintek munkacsoportot, szeretnénk ezt a kérdést mélyrehatóban megvizsgálni önökkel és más intézményekkel karöltve. Az LKB felelősségébe tartozik-e a e helyzet nyomon követése, vagy az Európai Bankhatóság feladata, amely a normák meghatározásában a mértékadó intézmény. Tehát ki az, aki ezekkel a kérdésekkel elsősorban foglalkozik? Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon mélyreható érdekes kérdést, egy nagyon érdekes problémát vetett fel. Valóban sok a piacra belépő új szereplő, amely az új technológiákat alkalmazza, és ahogyan nagyon helyesen mondta, a Brexit folyamata révén sok fintek cég kér működési engedélyt a bankunióban, itt kíván szolgáltatásokat nyújtani a Brexit után is. A legfontosabb pont itt tehát az, hogy a mi legfőbb feladatunk ebben az eljárásban az volt, hogy a működési engedélyekkel foglalkozzunk, mert ez a ránk tartozó feladat. Egy keretet dolgoztunk ki a az új fintek bankok működési engedélyezését illetően, és nagy hangsúlyt fektettünk az olyan kérdésekre, mint a, az igazgatóság összetételem, az megfelelő szakértelem biztosítása, a cloud outsourcing kérdés, ezek mind-mind nagyon fontos kérdések a Brexit szempontjából. Tehát nagyon fontosnak tartottuk elsősorban azt, hogy egy erős keretet alakítsunk ki az engedélyeztetéshez. Amíg a bankok a szignifikancia küszöb alatt maradnak, addig a tagállami bankok hatósága alá tartoznak, de ez nem jelenti azt, hogy ne követnénk nyomon azt, ami történik. Ahogyan korábban is mondtam, megtartottuk az úgynevezett fintek párbeszéd első workshopját, meghívtuk a főbb szereplők és a felügyelőket, hogy megvitassuk ennek a konkrét üzleti modellnek a specificitásait a felügyelet szempontjából. Egy konkrét, specifikus elemzést is készítünk ezen bankok konkrét jellemzőit és üzleti modelljét illetően az eredményeket egy jelentés formájában fogjuk közzétenni jövő év januárjában. Általában véve azt mondanám, hogy a Brexit utáni időszakban fontosnak tartjuk, hogy ne lehessen kijátszani az európai szabályokat ezen a téren. Amíg bankokról van szó, és ezek bankok, addig vonatkoznia kell rájuk a mi keretünknek. Amint olyan fintech cégekről van szó, amelyeknek nincs banki működési engedélyük, akkor az már kihívást jelent, Itt biztosítanunk kell, hogy a keret biztosítsa a technológiai semlegességet, ugyanakkor azonban azonos szabályokat teremtsen a szabályozási és felügyeleti követelményeket illetően is. Itt az EBA-nak jut fontos szerep. Köszönöm szépen, néhány percünk van a spontán hozzászólásokra. Szirpa Pitikainen kért szót. Köszönöm szépen. Nagyon bölcs az, hogy ha ezt a green supportot, a zöld támogatást nem alkalmazzuk meg, hiszen ne, ne felejtjük, hogy itt nagyon komoly pénzügyi kockázatról is szó lehet. Aztán arról is beszéltünk, hogy a hosszú távú megfontolásokra szükség van, nem csak a klíma, klímával és a biodiverzitás, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kockázatokat. Említette, hogy az EKB ezzel kapcsolatban munkálkodik bizonyos dolgokon. Kérdésem, hogy hosszú távon milyen mire lehet számítani a, a környezeti kockázatokat, hogyan kalkulálják be. Sokféle kezdeményezés jelenik meg mostanában. A kérdés az, hogy a becsléseket hogyan lehet koherensé tenni a különböző elképzelések között. Például lenne ezzel kapcsolatban egy új osztályzási rendszer vagy olyan körforgásos gazdasági platformok, amik ugyanazokat a jelzőszámokat használják, vagy beruházási bankok esetében. Tehát nagyon sok témában nagyon sokan foglalkoznak sokféleképp ezzel. Köszönöm a kérdését. Foglalkozunk például a pénzügyi rendszer zöldítésének hálózatával jelen vagyunk. Frank Elderson elnökli ezt, vezeti ezt a holland központi bank részéről. Megvizsgáljuk, hogy mik a lehetőségek, az, a, mik a kockázatok, mi az, ami megváltozik, mit változtat ez meg a bankok életében. Együttműködünk a bankhatósággal is, azt a múlt héten jelentetett meg a maghatóság egy úti tervet azzal kapcsolatban, hogy milyen klímával kapcsolatos terveik vannak, és mi ezt a stratégiát támogatjuk. Például a nyilvánosságá tétel, a stresszteszt keret kidolgozása, a felügyeleti útmutatás, ezek mind-mind részesei ennek a stratégiának mit fogunk, mit, mit fogunk mit tenni ezzel kapcsolatban, tehát a felügyeleti célkitűzéseinket hogyan fogjuk változtatni. Egy listát készítettünk szignifikáns és kevésbé szignifikáns eseményekről, mennyire vannak tudatában annak, hogy a klíma kockázatok milyen hatással lesznek majd rájuk. Párbeszédet alakítunk ki a bankokkal, például az Industry Workshop-bal, utaltam, az iparral vonatkozó, iparral való műhelymunkákra. Felügyeleti eszközöket dolgozunk ki, dolgozunk ki a klíma kockázatokkal kapcsolatban, és a jelenlegi felügyeleti munkába is a kettes pillérrel kapcsolatos folyamatba is bekalkuláljuk ezt. Ez a folyamat arról szól például, azt vizsgáljuk, hogy az igazgatói tanácsokban van-e egyáltalán olyan ember, aki tisztában van azzal, hogy mit jelent ez a kockázat, ez a környezeti kockázat, hogyan kezelik ezt a, a bank tőke helyzetére, milyen hatással van ez. Ezzel foglalkozunk, általánosságban pedig együttműködünk ezzel az imént említett hálózattal, amely a banki rendszer zöldítésével foglalkozik. Köszönöm a kérdését még egyszer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Enria úr, hogy megjelent itt, köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Ezzel a nyilvános meghallgatás végére értünk. És a kettes napirendi ponthoz és a hármas napirendi ponthoz térünk vissza. Ezt ugye az imént elhalasztottuk. Nézzük először az elnöki bejelentéseket kinevezésekről. Az Európai Központi Bank a kapcsolatban a koordinátorok megegyeztek abban, hogy a jelölteknek milyen e, kérdéseket fognak feltenni meghallgatásra, majd kerül majd sor. December 3-án, mondja az elnök ezzel kapcsolatban a következő lépésekre sor kerül, majd a statisztikai bizottságban Werner Langét neveztük meg. A parlament őt fogja majd kinevezni. On the uh, working groups. Munkacsoportok. A koordinátorok megbeszélést tartottak, és a következő döntésre jutottak. Bankunió munkacsoport 22 tag, versenyképességi vagy versenymunkacsoport 12 tag, és a néppárt kapja majd a e, elnöki csoportot. Bővítés, az SND fog elnökölni, finanszírozáshoz való hozzáfétel KKV-ben 12 tagja lesz, és a Renew fog elnökölni. Think Tank munkacsoport 12 tag, zöldek elnökölnek azt kértük, hogy a munkacsoportok tagjainak, illetve elnökeinek a nevét küldjék el. Ez már ugye megvan, igaz? Friday, November 29 November 29-én kellett ezt elküldeni, ez megtörtént, és az Ekon elnöke fog ezután is vezetni a pénzügyi segítségnyújtásra foglalkozó munkacsoport. Alfred Sant was appointed. Alfred Santot nevezték el nevezték ki a petíciós hálózat ekonos tagjaként. Arra kértük a frakciókat, hogy a helyettesek, a póttagok nevét küldjék el. Hogyha november 29-ig nem érkezett ellenvetés, akkor kilenc petíciót kell megvizsgálni, és az ezzel kapcsolatos koordinátori döntéseket elfogadottnak nevezik. Monika Szemedova, a renew neveztük meg, illetve a zöldektől egy, pót, egy póttagot neveztünk egy másik hálózatba. Okay, on economic uh, governance. Gazdasági irányítás, szemeszterre vonatkozó csomag, valószínűleg januárban lehet a bizottság tagjaival er, ebben a témában párbeszédet folytani. Bácsét és Ekon elnök, a beruházási bank elnökével. Január 13-án Strasbourgban kerül majd erre sor, ebben egyeztünk meg. Az Európai Parlamenti Hét az első ülésen egy új nemzetközi adórendszerről fogunk beszélni, az OECD-nek egy képviselője lesz itt, és a 2020-as soros elnökségek tagjait hívjuk meg, és a második téma pedig a fenntarthatóság, illetve a pénzügyi ágazat célkütűzései. A bizottságtól lesz majd itt valaki, illetve az elnökségi országok tag, képviselői. Még egy bejelenteni valóm van. Az összeférhetetlenségre vonatkozó úti tervet elfogadtuk, és erről majd szavazni is fogunk. Utolsó mondandóm. be kell számolnom a jelenleg folyó háromoldalú egyeztetőségek, Econ MV, fenntartható, be, fenntartható beruházás, december 3-án és 5-én volt két egyeztetés, és az alapkérdésekben sikerült megegyezni, governance, delegált aktusok felhasználása, illetve a tagállami szakértői csoport kialakítása, ami a hatályt illeti, illetve a nyilvánosságra hozatalt, az átmeneti, az átmeneti tevékenységeket nyilvánosságra kell hozni. Folyik a munka ezzel kapcsolatban, tehát várjuk a további fejleményeket. Aztán crowdfunding, negyedik egyeztetésre tegnap került sor, december 11 úgy kezdődött, ahogy a tanács bejelentette, hogy a tagállamoktól nem kapott megfelelő mennyiségű feedbacket, például a gondolkodási időszakról egy hat, új egy határidőt szabtak ki, délután négy órára, tehát az volt az elképzelés, hogy lesz egy reggeli forduló, és lesz egy esti forduló négy óráig kellett volna megkapni a visszacsatolást. Ez nem történt meg, úgyhogy a tárgyalás esti részét eltörölték. Nem volt meg egyszerűen a mandátum a tagállamoktól. A tárgyaló csapat várja a fejleményeket a soros elnökségtől, mielőtt sor kerülne az ötödik fordulóra. Várjuk tehát mit lép a tanács. Nézzük a következő napirendi pontunkat. Szavazás következik. A post-public environment összeférhetetlenség megelőzés, megelőzése a téma. Okay, let's first do a test. Először tesztszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Tesztszavazásról van szó. Lezárom a szavazást. Jó. Akkor kezdjük az igazi szavazást. egyes bekezdés eredeti szöveg ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes bekezdés. Kilences módosító és tízes. Ezek egy, egyformák. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Tizenegyes In favor? Yes. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 12-es, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Paragraph 4. Négyes bekezdés, eredeti szöveg. Mellette ellene tartózkodók. Elfogad. I see. C kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogad. B kompromisszum mellette. Ellenem. Tartózkolók. Elfogadtuk. Ötös bekezdés eredeti szövege mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Hatos bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as bekezdés, 20-as módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 9-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös e, módosító mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Mm, what is it? 25. 25. Yes. 25-ös. Okay. Please, yes. Kérem. So, has everybody voted? Mindenki leszavazott? Akkor zárjuk a szavazást. Renew-ból túl, egyel túl többen szavaznak, mint lehetne. Bocsánat, ezt rendezni kell. Elfogadtuk. 20, nem. 26-os módosító ugrottam. 26 mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most blogban szavazunk, 1-től 4-ig mellette, el, tart, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Blogban szavazzunk 5-től 11-es pont mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Blogban szavazunk 12 17-ig mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Blogban szavazunk preambulum 6 ig mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. F pont mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. G preambulum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. I preambulum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. az állásfoglalás egészéről szavazunk, a módosított formában név szerint megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hoppá, jóvá hagytuk. Köszönöm. Okay, please, ladies and gentlemen, due to... Hölgyeim és uraim, sürgősségi okoknál fogva leváltom, ki, fe, felváltom az elnökasszonyt. Hatos pont, a hozzáadott értékadó közös rendszere, a KKV-k különleges rendszerében. Nagy öröm számra, hogy megadhatom a szót a jelentéstevő asszonynak, Inez Veleri asszonynak. Uh, thank you very much, Chair. If remaining... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát nem lenne rossz, hogyha a maradni kívánó kollégák ide figyelnének egy kicsit, csak röviden bemutatnám a jelentésemet. Kedves kollégák, a hozzáadott értékadó rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozásról van szó. Olyan költségeket látunk, amelyek magasabb, magasabbak a KKV-k esetében, mint a nagyobb cégek esetében. Annak, érde, eh, annak eh, ellenére, hogy a szabályozásban kivételként kezeljük a KKV-kat, ez különösen igaz a határokon átnyúló tevékenység esetében. Ennek a szabályozásnak, illetve ennek a javaslatnak a célja az, hogy a jelenlegi héja szabályokat oly módon ö, módosítsuk, hogy egy korszerű, egyszerűsített eh, KKV rendszer keletkezzen, amelynek értelmében mind tagállamon belül, mind EU-s szinten csökkennek a hozzáadott érték rendszerből adódó költségek a KKV-k esetében. Ez nagyon fontos, mert a KKV-k az EU-s gazdaság motorját képezik, gerincét adják, ezért egy olyan fiskális környezetet kellene teremtenünk, amely lehetővé teszi a KKV-k növekedését, valamint a határokon átnyúló tevékenységét, ezáltal előmozdítva a munkahelyteremtést is. Ez a jogalkotási javaslat a konzultációs eljárás keretében zajlik. A parlament szeptember 11-én fogadta el a tavalyi év során, 2018-ban az állásfoglalását, a tanács az általános megközelítést illetően november 8-án jutott megegyezésre az idei év novemberében, és mivel az általa kialakított szöveg nagymértékben eltér az eredeti bizottsági javaslattól, ezért ismét konzultálni kíván a parlamenttel. A javaslat céljainak elérése érdekében a bizottság különböző intézkedéseket vezetett be, amelyeket a tanács és a megközelítésében szerepeltet. Így például az átmeneti időszak a KKV-k esetében a rendes héja rendszerre való átállás esetében kibővült, emellett a One Stop Shop az egyablakos ügyintézés, amely szerepelt a tanács általános megközelítésében, szintén megfelel a parlament által kérteknek. Zárásképpen Gyorsan kell cselekednünk, ezáltal biztosítva, hogy a KKV-kra vonatkozó terhek csökkenjenek. A tanácsot sürgetjük, hogy az új szabályokat a lehető leggyorsabban hajtsa végre. Tekintetbe véve az, hogy a parlament nézeteit a tanács beépítette a saját álláspontjába, és tekintettel arra, hogy nagyon rövid időt kaptunk, kaptunk a határidőt kaptunk, azt javasolnám, hogy egyszerűsített eljárást alkalmazzunk, ezzel kapcsolatosan senki nem élt ellenvetéssel, úgyhogy remélem, hogy a jelentést sikerül a januári első Strasburgi plenáris ülésen elfogadni. Nem vagyok biztos abban, hogy még egyszer szót kapok, ezért most megragadnám a lehetőséget, hogy a kollégáknak kellemes ünnepeket kívánjak, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a jelentéstevő asszonynak, és hát mi is boldog karácsonyt kívánunk önnek. Most akkor megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek, az SND árnyék jelentéstevője következik. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek, és én is a lehető legjobbakat kívánom az ünnepekre a jelentéstevőnek, mondja Szent képviselő. Ezzel a javaslattal lehetővé tesszük a KKV-k számára, hogy csökkenjenek a terheik. 2018. szeptemberében a parlament elfogadta a saját szövegét, lehetővé téve, hogy a KKV-k további két évig élvezhessék a HÉA kivételek adta lehetőségeket, és azt is javasoltuk, hogy a bizottság hozzon létre egy online portált, hogy segítsen az arra jogosult cégeknek, hogy a HÉA mentesítés, vagy mentességet, mentesség adta lehetőségekkel éljenek. Egyetértünk a jelentéstevővel, mielőbb végre kell hajtani, át kell ültetni a tagállami, tagállami jogszabályokban ezt a szöveget. Köszönöm szépen. Most akkor Karolin következik a Rényú részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm én is Vajdere asszonynak a kiváló munkát. Örvendetes, hogy novemberben a tanács el tudta fogadni végre az általános megközelítését, hiszen itt az Európai Parlament részéről már egy ideje várunk erre. Egyetértek azzal, hogy a KKV-k nagyon fontos részét képezik az európai gazdaságnak. A KKV-kra vonatkozó különleges rendszer jelen pillanatban csak kivételt tesz lehetővé, csak olyan ö, tagállamban, amelyben aktív az adott cég, viszont határokon átnyúló tevékenységre ez nem vonatkozik. Remélem, hogy sikerül lezárnunk ezt a dossziét azért, hogy a határokon átnyúló tevékenységre is vonatkozhasson ez a kivétel. Mint a bizottság, mint a tanács, mint az Európai Parlament összességében szeretné csökkenteni a KKV-kre háruló ö, administratív terheket és költségeket. Hiszem, hogy ez lenne a legnagyobb segítség a KKV-knak. Remélem, hogy ez a különleges KKV-kre vonatkozó rendszer egy további lépés a megfelelő irányba, úgyhogy teljes mértékben támogatom a jelentést, támogatom az egyszerűsített eljárást, és én is a legjobbakat kívánom, boldog karácsonyt! Megyünk tovább a zöldekre. Ányikadó nincs itt, valaki akar? Nem? Az ID részéről ki szeretne hozzászólni? Senki? Akkor megyünk tovább, konzervatív frakció. Gyurica. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, ami elhangzott az előző hozzászólók szájából. Sok hozzátenni nincs is. Üdvözlöm a tanács általános álláspontját, mert szerintem a javaslat egyszerűsíti majd a hozzáadott érték adó szabályok betartását a KKV-k terhei csökkentve, reméljük, hogy a tanács mielőbb lép majd és elfogadja egyszerűsített eljárásban ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megyünk tovább a GUE részéről. Van-e valaki? Senki? Jó, egyszerűs eljárásban haladjunk tovább módosító nélkül, 521-es szabály szerint. A jelentés tervezetet november 28-án küldték ki. Ha egyetértenek vele, ha mindannyian, tehát, akkor azt javaslom, hogy egyszerűsített eljárásban módosítók nélkül hagyjuk jóvá. Ha csak nincs hat tag, aki ellenzi a vonatkozó házszabálypont szerint? Van, aki ellenzi az egyszerűsítő eljárást? Ha nem, akkor elfogadtuk. Köszönöm szépen! Boldog karácsonyt! Jelentős tevő azt is köszönöm szépen a munkáját. Akkor plenárisra visszük a jelentést, persze. Now we can move to a... Uh, Mehetünk tovább, a hetes napi pont, mely az én jelentésem volna. Bocsánat, hogy én meg beugrottam az elnöki teendőkből, úgyhogy kettős szerepkörben járok el, amit egyébként a versenyjogszabályok amúgy tiltanának, ami azért érdekes, mert jelentésen pont a versenypolitikáról szól. Vicces helyzet, tehát jelentéstevőként lemondok az elnöki posztomról, és mint jelentéstevő franciául fogok beszélni a jelentésemet ismertetendő. Toutes et tous, chers collègues, et en particulier les rapporteurs. Euh, Köszönöm szépen, kollégák, a közös munkát. Először is az elnék jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jó volt a közös munka. Ez egy kezdeményező jelentés, de több szempontból jelentős a téma. Egyrészt új az Európai Bizottság és az alelnök, van egy alelnök, aki kifejezetten a versenyért és a, a digitalizációért felelős. Aztán én úgy gondolom, hogy a versenypolitikai jogszabályok úgy vélem, hogy a szabad versenyen alapultak kezdettől fogva, és ez mindenképpen jót tesz az európai versenynek, az európai vállalatoknak és az európai fogyasztóknak is. De egyre több tagállamban és polgárban, illetve magában az Európai Bizottságban is kezd tudatosodni, hogy az annó modernnek számító versenyszabályok immáron nem állják meg a helyüket. Munkám során négy fontos csapás irányt próbáltam figyelembe venni, és szerintem ezekben a témákban mindenképpen sürgősen fel kell lépni. Az, előző, az első ilyen főcsapás az Európai Unió szerepe a globalizációban. Az Európai Unió szerepét meg kell erősíteni, hiszen nagyon komoly kihívásokról van szó, A jelentésben arra kérem az Európai Bizottságot, hogy globálisabb eh, megközelítést dolgozzon ki, amely jobban támogatja az ipart, hogy az európai iparban is legyenek olyan vezető erők, amelyek eh, világviszonylatban is eh, e, jó helyet élveznek. Úgy gondolom, hogy hosszabb távú kitekintésre van szükség, és örülök annak, hogy Vestager biztos asszony a hét elején bejelentette, hogy a 97-es pertinens piacról, piacról szóló kommunikációt át fogja vizsgálni, és ezt a definíciót meg fogja változtatni. Gondoljunk arra is, hogy vannak olyan harmadik országok beli piacok, ahol a vállalatok profitálhatnak az állami támogatásból. Nos, nekünk vannak a eszközeink, hogy a külföldi működő tőkét hogyan ellenér, ellenőrizzük, és nagyon fontos odafigyeljünk a viszonyosság, a reciprocitás kérdésére is a közbeszerzéseknél. A második nagyon fontos ilyen pillér vagy csapás irány a digitális ágazat. Ez most már nem egy külön ágazat, hanem valójában a gazdaság minden rétegében benne van. Eszközeinket létező eszközeinket tovább kell fejleszteni. Most már nem csak az ár alapján dönt a vásárló arról, hogy mi az, ami leginkább neki való, hanem kérem, az adat vált a 21. század fekete aranyává. Úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Ne felejtjük, hogy az adatgyűjtés nagyon sokszor néhány vezető vállalat kezében van, és a koncentrációt meg kell előzni, elő, előzetes ellenőrzésre van szükség, függetlenül a küszöbtől, illetve a bizonyítási terhet kell megfordítani, meg kell előzni az úgynevezett killer eh, felvásárlásokat. Tehát ex ante piaci ellenőrzésre van szükség. Arra is felhívom a bizottság félelmét, hogy a pénzügyi személyes adatgyűjtés, illetve most már öm, egészségi adatok gyűjtése is néhány vállalat kezében van. Fontos, hogy az európai polgárok tényleg szabadon választhassanak, ehhez pedig azt kérem, hogy egy európai fogyasztó védelmi hatóságot hozzunk létre. Aztán szankciók. A szankciók általában pénzbüntetések, amelyeket a bizottság szed be. Ezek tényleg lényegesek, de ez nem elégséges. Az, a vállalatok ezt általában ennek a ezeket a büntetéseket tovább görgetik, és végül a fogyasztó fizeti meg ennek az árát. Fontosnak, támos, fontosnak tartom azt, hogy az antitrust az antitrust eljárásokat is egyszerűsítsük és rövidítsük le. Fontosnak tartom azt is, hogy a viselkedésre irányuló szankciókat sokkal célra, sokkal személyre szabottabbakká tegyük. Nos, úgy vélem, hogy az ágazati vizsgálatokat is mindenképpen meg kell reformálni a digitális és az ökológiai ágazatban. Meg kell nézni, hogy az európai polgárok életét hogyan javíthatnánk. A városi közlekedésre gondolok, vagy a digitális korban a média, média használatát. Aztán úgy vélem, hogy a állami támogatásra szólóról szóló szabályokat is talán át kéne vizsgálni. A közös európai érdekű nagy, projektek, nagy projektekről szóló eszköz is ide tartozik. Fontosnak tartom, hogy a fenntarthatóságra gondoljunk inkább. Ezen a héten nagyon jó, hét, nagyon jó híreket kaptunk e, Airbus és ügyben és azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek figyelemmel kell kísérni, hogy ez, ez a döntés hogyan valósul meg a gyakorlatban. Utolsó téma, az Európai Parlamentnek tudni kell élni lehetőségeivel a versenypolitikában. Alapvetően az Európai Bizottságnak van meghatározó helyzete, de az Európai Bizottság az egyetlen demokratikusan megválasztott intézmény az Európai Parlamenttel, ugyanakkor sajnos nagyon ritkán egyeztetnek, csak konzultálnak velünk. Tehát jogban az Európai Parlamentnek játszania kéne a szerepét, el kéne látni a szerepét. Gondoljuk csak el, hogy például az amerikai demokratikusan választott testület akár vizsgálatokat is indíthat. Tehát a, a, ezeket a határokat ezeket a határokat meg kell szüntetni az európai versenypolitikában. Aztán a versenypolitikában úgy gondolom, hogy a az iparpolitikai, a környezetvédelmi és, fe, és munkavállalással kapcsolatos célkitűzéseket kell európai szinten megvalósítani, és ehhez arra van szükség, hogy a tagállami szabályozó szervek is ellássák feladatukat. Köszönöm, hogy meghallgattak, örülök annak, hogy elkezdhetjük az eszmecserét, és természetesen mindenkinek boldog karácsonyt kívánok. So I now give the floor back to our favorite chair. Akkor most visszaadhatom elnökünknek a szót. Okay. Now I think we can... Uh... Jó, akkor megadjuk az árnyék jelentéstevőknek a szót. Stefan Andrik Berger következik a néppártól. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende. In der Tat... Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, saját kezdeményezésű jelentés tervezet készült, ich ausgeführt. Wir stehen an der, am Beginn einer neuen Periode. Az Európai Parlament ciklusának legelején vagyunk, és ezért helyes, hogy most új lendületet adjunk a versenypolitikának. Mindannyian érezzük, hogy a világ nagyon gyorsan változik, és sok dolog ami ilyen formában eddig nem létezett, most már létezik, és erre reagálnunk kell valahogy. Úgy gondolom, hogy ez a tervezet sok témát jogosan vett fel, és nagyon izgalmas kérdéseket vett fel mindazonáltal. Az egy első részben főleg, ahol arról van szó, hogy új régiók törnek előre, Kína például, az USA is egyre fontosabb szerepet játszik bizonyos területeken, és nem mindegy, hogy Európa versenypolitikailag hogyan reagál ezekre a fejleményekre. Ebben az értelemben a jelentés nagyon jó irányba mutat. Európában a belső piacon lehetőséget kell adnunk arra, hogy erős vállalkozások fejlődhessenek ki, és a versenypolitikai feltételeit is meg kell teremtenünk annak, hogy a cég egyesítéseket most máshogy kísérjük figyelemmel, mint eddig. Ez a jelentés a digitális téren is foglalkozik a versenypolitikával. Egyik másik kérdése persze még foglalkoznunk kell majd. Nem mindegy, hogy hogyan szabályozunk bizonyos dolgokat. A frakcióm részéről és a magam részéről is elmondanám, hogy egyik másik részletkérdést azért még tisztáznunk kell, de Összességében úgy vélem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy olyan versenypolitikára van szükség, amely ezen a téren jóval gyorsabban, hatékonyabban, egyszerűbben tud működni, mert a digitális kérdések terén ketyeg az óra. Ágazati, ágazat specifikus intézkedéseket is meg kell fontolnunk. Jó magam egy olyan régióból származom, amelyet még a barna szén kitermelés jellemez elsősorban, és a Garzweiler környékén, a Rajna vidéken azt akarjuk, hogy a barna szénről átálljunk más energetikai formákra, forrásokra, akkor nyilvánvalóan tagállami pénzekre is szükség lesz, hogy ezeket a folyamatokat elősegítsük, de nem lehet szó állami támogatásról, mert Ugye ez nem lenne helyén való, de szükség van erre mégis az energetikai átállás szempontjából. Nagyon fontos a parlament szerepét is szemügyre vennünk. Jónak tartom azt, hogy a parlament az amúgy nagyon erős DG komp együtt tudjon dolgozni, és maga is hozzájáruljon a munkához, de fontosnak tartom azt, hogy a viták észszerű érvek alapján folyjanak, és ne legyenek érzelmi alapúak. Azt hiszem, itt azért még meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. Egyébként köszönöm ezt a jelentéstervezetet, és várom a továbbiakat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Carmen Gabriele Avram, az SND-től. Kedves jelentéstevő, tisztelt kollégák, üdvözlöm! a jelentés tervezetet. Szerintem nagyon jó alapot kínál a további építkezéshez, ahogy Stefan is elmutatott, nem kötelező jellegű saját kezdeményes jelentés, hanem politikai szempontból nagyon erős üzenet a bizottságnak címezve, és szerintem a jövő április vagy májusi szavazás nem lesz megkerülhető Vesztager biztos asszony részéről, ha erős lesz. Fontos témákat vet fel, hogy a digitális, az új digitális világban a versenypolitika betartatását erősítsük. Nagyon sok kihívás van itt. A Green Deal-lel, az Európai Green Deal-lel kell kezdeni, az állami támogatások szabályait felül kell vizsgálni, rugalmasabbá kell tenni. A tagállamok például, hogyha állami támogatást akarnak adni a zöld fenntartató projekteknek, a Green Deal célok elérése érdekében. Tudom, hogy a frakciómban nagyon sok képviselőtársam kísérő figyelemmel ezt. Rámutatnék azért arra, hogy garantálnunk kell azt, hogy a negatív mellékhatásokat is figyelemmel kísérjük. Egyes nagyvállalatok ugyan átváltanak zöldre, a más célokra használ, használják majd a, a, a közpénzeket. Az állami támogatás ügyében az Alitália jogos kérdéseket, amiket ügy, jogos kérdéseket vet fel az Európai Unió szabályok ügyében. A 900 milliós állami támogatás ügye egy évvel ezelőtt került megnyitásra, és most derült ki, hogy további 400 milliós állami támogatást kapott az Alitalia, anélkül, hogy a bizottságot tájékoztatták volna erről. Ez nagyon rossz precedens kínál más úgymond nehézségben levő vállalatokra is, és arra csábíthat, hogy ezt a példát kövessék. Remélem a bizottság gyorsan döntést hoz ebben az ügyben, mert ez egy lavina effektust indíthat el a digitális trösztelenes és összealvárás elleni unió ellen ebben a sebesség nagyon fontos. A Google Shopping ügy tíz éve, majdnem tíz éve nyílt meg. A digitalizáció azt is jelenti, hogy a piacok is gyorsan mozognak. Szerintem jobban kell és lehet is teljesítenünk a trösztelenes ügyek gyorsításában. Világos, hogy az adatok, adatok váltak a kulcsfontosságú kincsé a mai Eldorado aranya az adat. Nincs már ö, ingyenes szolgáltatás a platformokon. Saját adatainkon nagyon drágán fizetünk meg ezért. Egyes botrányok már, már kipattantak, meg alapján a, a köz ö, valamire tájékozott, de ez még csak a jéghegy csúcsa szerintem. Tehát ragaszkodnék ahhoz, hogy vizsgáljuk ezt meg mélyebbről, ez nem csak a magánszféra védelméről van itt szó, és nem, hogy csak jogos ezen gondolkozni, hanem alapfontosságú, hogy a versenyszabályunkat újra gondoljuk, és átírjuk az adatok vonatkozásában. A piac definícióját is meg újra kell határozni, hogy Veszteger azt javasolta, nem csak földrajzi szempontból. A fogyasztó sokszor nem tud az egyik ökorendszerről a másikra átállni, van egyfajta illúzió, miszerint mi választhatunk, de voltak éppen az ökoszisztéma magába zárhatja a fogyasztót, és nem engedi ki. Egyes ö, antitrust ügyek nagyvállalatok esetében megfelelő költséget kell jelentsenek. Az 500 milliós EU ö, belső piac szerintem túl nagy szelettorta ahhoz, hogy elvitítsék a vállalatok, nem fognak tehát elriadni, akkor sem büntetjük őket viselkedésbeli és strukturális jogorvoslati eljárásokat is el kell, Te meg kell tervezzen a DJ Competition. Van erre javaslatunk. Én módosítókat nyújtok be majd, hogy a mesterséges intelligencia tekintetében a DJ Competition-ben több szakértő dolgozzon, hogy jobban tudják értékelni a jogorvoslati ajánlatokat. A bankrendszer Romániában, bankrendszer Romániában külön problémát jelent, mert nem átlátható és magas kamatlábakkal kapna csak a hiteleket a fogyasztók, attól félek, hogy ott bankkartel tendencia érvényesül a romániai hiteltermékek banki értékelésben. A banki bank, a román bankoknál van a legnagyobb különbség az EU-ban a kamat, a hitelkamat és a, a kamat között a 2015-ös jelentésben kétszer is kitért erre a banki felügyelet. Végül nem utolsóban a, a mezőgazdasági ágazatban ismét felhívom a bizottságot arra, hogy vizsgálja meg a nagy szupermarketek piaci erejét, és hogy a gazdák megfelelő ellenértéket kapjanak termékeikért. A szupermarketek polcon elhelyezhessék a termékeiket, egyes gazdák és KKV-k nem látják átláthatónak ezeket a folyamatokat, és elégedetlenek. A Mercosur országok méltánytalan versenyére is gondolnunk kell, az európai piacot elönthetik mindenféle olcsó termékek, amelyek nem felelnek meg azoknak a normáknak, a sztenderdeknek, amelyek nálunk érvényesek, ezek méltánytalan kereskedelem gyakorlatot jelentenek. Végül szabályozottabb, átláthatóbb, a párbeszédre van szükség a DG competition és Vesztegár biztosasszonynal. Az 500 millió EU fogyasztó képviselete alapján a DG nek mi ö, szerintem fontosabb partneré vagyunk, mint, mint jelenleg érvényesül ez. Köszönöm szépen mindegyünknek a konstruktív részvételt. Köszönöm, Sven Gigold. Köszönöm, elnök asszony. Meg kell mondjam, hogy általánosságban a jelentéstervezetben, amelyet köszönünk egyébként, nagyon sok egyéni ügy merül fel, amelyet támogatni tudunk, és amely a kompromisszum jó szellemében végigvihető. Az, a fő üzenet az elején számomra az, hogy egy, egy túl általános megnyitásról van szó, mert úgy állítja be a helyzet, mintha a szigorú versenypolitika egy teher volna, egy költség volna a versenyképes szereplők ter- terhére a világpiacon. Szerintem általában az ellenkezője igaz, és ezt hangsúlyozni kell. Csak hogyha kemény verseny érvényesül, akkor lehetünk a globális piacon versenyképesek. Ezért a versenypolitika nem, nem teher a versenyképes vállalatok vállán, és ez a digitalizáció is és a gazdaság zöldítéséből adódó új ágazatokra is igaz kell legyen. Mégsem lehetünk naivak, és egyetértek abban, hogy kell legyen, ennek, kell, ennek korlátai is legyenek, ám az, hogy a kiegyensúlyozott alkalmazását kérjük az állami támogatások ellenőrzésének, ötös pontot idézem, teljesen megnyitja ezt a, ezt a dobozt, úgymond, és nagyon széles körben megkérdőzi azt, nagyon sok mindent, amit eddig tettünk. Szerintem ez nem helyén való. Van egy közös piacunk, 500 millió fogyasztóval, és ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy versenyezzünk, hogyha a belső piacot működtetjük, a fogyasztók érdekében is folyjon verseny, ám ez a verseny olyan vállalatok fejlesztését is segíti, amelyek a globális piacon is állnak. És aztán lehetnek olyan területek, amelyeket konkrétan meg lehet célozni, ahol például egyes vállalat összeolvadási ügyek vagy állami támogatási ügyek problémákat okozhatnak a nemzetközi versenyben. De ezeket világosan meg kell határozni. Egy ilyen általános megnyitó szöveg az én olvasatomban megkérdőjelezi még a szerződésekből adódó kötelezettségeket is. Ezen túl pedig azt is hozzátenném, hogy a versenypolitika kizöldítése tekintetében a múltban nagyon sok mindent sikerült közös nevezőre hozni, az utolsó jelentés is ezt szolgálta. Sajnos az Európai Bizottság nem válaszolt pozitívan minden felvetésünkre. Eddig fontos tehát újra hangsúlyozni néhány olyan elemet, ahol a bizottság nem adott pozitív választ a parlament korábbi felhívásaira. A köz pontosított ex ante piaci monitoring rendszer gondolatát szívesen fogadjuk, azt is, hogy legyen egy fogyasztóvédelmi testület európai szinten, és különösen hiszünk abban, hogy erősebb tevékenységekre van szükség a platformok kapcsán a digitális területen. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az előző parlament hangsúlyozta azokat a problémákat, amelyek már most is fennállnak az idegenforgalom ágazatában. 15%-a a hoteleknek a vidéki területeken platform szolgáltatók, tehát a kifizetett hoteldíjak 15%-a a platformoknak megy a közvetésért, ez megfosztja a vidéki, de különösen a városi, de a városi területeket is a, a, a Booking.com és a többi közvetítő lefölözi a hoteldíjakat, és olyan nagy a piaci részesedésük, hogy a hotelek, vendéglátóhelyek nem tudják kikapcsolni ezeket a platformokat. Az Európai Bizottság itt ár plafont is bevezethetne, mert más mert egyébként a vidéki területek kizsákmányolása folyik a digitalizáció időszakában, melynek persze vannak előnyei a marketingben, mármint a digitalizációnak, de nem vezethet egy új kizsákmányolás vagy kirabláshoz. Az energia és a versenypolitika zöldítése területén konkrétabbak kell legyünk. Ki kell mondjuk, hogy a Green Deal szellemében újra kell gondolnunk az állami támogatások irányításait, hogy a fogyasztók által termelt energia a közbeszerzéseknél kivétel kapjon, és az atomenergiát is ugyanolyan szigorú módon kell értékelni, mint bármely energi, más energiahordozót, és szerintem az általános blokk kivételnek véget kell vetni a regionális repterek tekintetében, mert az állami támogatások elszaporodáshoz vezetett, olyan műveleteknél, olyan beruházásokra mentek ezek, amelyek nem élnek meg maguktól a vidéki repterekre gondolok. Dirk Epping. Köszönöm szépen. Epping úr? Elnézést, nem, nem láttam. Igen, messze vagyok. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstervezetért. Azt gondolom, hogy nagyon jó kiindulási alap lesz ez. Mai napon csupán néhány észrevételt szeretnék megtenni. Szerintem egy, ezeken a területeken azért meg lehet javítani a jelentéstervezetet. Egyrészt a DG Competition függetlenségét mindenképpen tiszteletben kell tartani a versenypolitika végrehajtásában és annak ellenőrzésébe. A parlamentnek beleszólást kell adni általános versenypolitikai keretben, de nem szabad egyes esetekbe beavatkoznunk, vagy előítéletesen viselkednünk. Nem szabad egyes cégekre mutogatni és utalni magában jelentésben sem. A parlament vizsgálati szerepét nem szabad összehasonlítani az Egyesült Államok kongresszusával, egészen máshogy van kialakítva ez a rendszer. Aztán az adózásról is szó van a jelentésben. Az adózásnak valóban van versenypolitikai hatása, de ez a jelentés nem az adózásról szól. Köszönjük a jelentéstevőnek, hogy nem szeretne újabb adókat bevezetni, és a versenypolitikai dimenzióhoz ragaszkodik. Néhány bekezdésben bizonyos dolgokat el kéne mélyíteni. A versenypolitika egyik fontos célkitűzés, hogy egyenlő versenyfeltételeket szab meg kis és nagyvállalatoknak is. Nem szabad más politikai, szakpolitikai célokat megvalósítani a versenypolitikán keresztül. Én például a környezetvédelemre gondolok. Nem szeretnék továbbá újabb hatóságokat vagy ügynökségeket felállítani. Sokkal jobban meg kéne ezt indokolni, mielőtt felállítunk egy európai fogyasztóvédelmi hatóságot. Összefoglalásként egyértelmű, hogy ismeri a versenypolitikát a jelentéstevő, ezért gratulálok neki. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó kiindulási alap az tervezett. Az ECRS jelentéstevő be fog terjeszteni néhány konstruktív módosítót, és reméljük, hogy olyan kompromisszumot siker ezek, sikerül ezekkel keresztül elérni, amit mindenki támogatni fog lenni. Még egy utolsó kérdés, ez igazából eljárási kérdés. Ma december 12-e van. Azt olvastam, hogy a jelentéstevő Vestagernek, Vestager biztosnak november 26-án nyújtotta be a jelentéstervezetet, két héttel ezelőtt. Két hét eltelt úgy, hogy mi ezt meg sem ismerhettük. Lehet, hogy nem ismerem eléggé a jelenlegi eljárást a bizottságnak és a parlamentnek nyilvánvalóan más szerepe van. Kérdésem, valóban így kell ennek történnie? Először a bizottságnak kell bemutatni a jelentést, és utána a parlamentnek? Elnök asszony, szeretném, hogyha megvilágosítanának ebben a témában. Oké, okay, thank you. Uh... Jó, köszönöm. Manon Aubry következik. Bonjour, euh, merci beaucoup, euh, madame la... Jó napot kívánok, köszönöm szépen az Ernék jelentéstevő asszonynak ezt az első jelentéstervezetet. Elhangzott, ez a saját kezdeményezési jelentéstervezet, és nyilvánvalóan megfelelő dolog az is, hogy az Európai Parlament elmondja véleményét a versenypolitikáról, ami több szempontból fontos. Említette a jelentéstevő azt, hogy az Európai Parlamentnek sokkal jelentősebb szerepet kell szánni a versenypolitika megvalósításában. Ennek a jelentés tervezetnek a hatája elég szűk, de bizonyos dolgokról szerintem még, mégiscsak beszélni kéne. Három fő gondolatom lenne. Ugye beszél az állami támogatásról, a Green Deal kapcsán is felmerült ez tegnap. Az, a régebbi bizottság megpróbálta modernizálni a állami támogatásra vonatkozó szabályokat, ezt a munkát kéne befejezni mi hamarabb. Fontosnak tartom, hogy a környezetvédelemre vonatkozóan, a fenntartható munkahelyekre vonatkozóan, illetve az egyenlőtlenségre vonatkozóan is meg kell vizsgálni, hogy ez milyen hatással van. A Green Deal-ben elvileg a szociális lakhatási lehetőségeket, illetve a tömegközlekedést is javítani ígéri. Jó lenne, hogyha ezeket a dolgokat mind-mind megpróbálná horizontálisan kezelni a bizottság. Adózás. Hát itt nem értek egyet azzal, amit az előttem szélő mondott. A verseny politika igazán egyértelműen hatással vagy összefüggésben áll az adó politikával. A nagy multirendszeres cégek mind-mind adókedvezményeket kapnak, és ezzel természetesen élnek is. Így aztán hátrányba kerülnek az európai kisvállalatok és közép méretű vállalatok. Sokkal jobban előtérbe eh, kerül ez ebben a eh, jelentésben, mint a korábbiakban. A tisztességtelen adó versenyről például nincs szó ebben a jelentésben, a korábbi jelentésekben erről ez mind megemlítésre került, aztán az országonkénti lebontás, illetve az átláthatóság témájában nem sikerült a tanácsnak dűlőre jutni, és a nemzetközi adó jogszabályok is megosztóak az OECD-re gondolok, illetve a CCTB-re. Ennek a KKV-k meg először is a levéd nekik nincs arra lehetőségük, hogy ez paradicsomokhoz eljussanak, függetlenül itt most Írországról, Luxemburgról, hogy bármi másról van szó. Nos, a társasági adót harmonizálni kell, az átláthatóságról és az országonkénti lebontásról, beszámolásról mindenképpen megoldás, ezzel meg a kérdések mindenképpen megoldást kell találni. Illetve egy európai adóparadicsom listát kell kidolgozni, milyen kritériumok alapján kell ezeket kiválasztani, és ezt mindenképpen harmonizálni kell, nem szabad, hogy Európában legyenek adóparadicsomok. Utolsó mondandom, ez is egyfajta olyan terület, amiről nem igazán, eh, nem, nem igazán fejt ki a eh, jelentés, harmadik országokkal eh, való viszonyunk, illetve az ellenőrzések kérdések. Nos, ezen ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekben is hiányzik az európai harmonizáció. Az európai minimál bér problematikája oda vezet, hogy aki jobban licitál, az fogja megnyerni a versenyt. Fontosnak tartom azt, hogy ne szenvedjenek kárt az európai KKV-k a környezetvédelmi, illetve a szociális betartások miatt. Az olyan vállalatok számára, amelyek nem, munkajogot be nem tartó országokból származnak, megnehezítjük a piacra való jótás, de ott van például Japán, amely csupán két ILO egyezményt írt alá. Még egy példa, a bizottságnak a szociális és környezeti szabályok végrehajtását kell tudni ellenőrizni egy harmadik országban. Ez tényleg így működőképes lenne? A szocialista kollégám is beszélt elő a Mercosurral aláírandó szabadkereskedelmi egyezményekre gondolok, vagy például az Európában betiltott pesticidek használatára. Aztán a bizottságnak egy olyan, egy olyan új szabályrendszert kell kidolgozni, vagy a is felülvizsgálni, ami összefér a New Green Deal-lel. Köszönöm. Hát sok időnk nincs, de néhány percet szeretnék spontán hozzászólásokra is szállni. András Schwab. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Csak azt szeretném világosat tenni, hogy nem volna, hogy nem volna eszmecsere erről. Elég régóta várok. Erre köszönöm, hogy megkaptam a szót. Nyolc pontom van. Az első, hogy nagyon örülök annak, hogy a jelentős tövünk alelnökünk a szakbizottságban elkerülte azt a csapdát, hogy ezt a jelentést kihasználja politikai célokra. Ez mindig kockázatot jelent a versenypolitika esetében, ha a parlamentet komolyan, komolyan, komolyan kell vetetni magát, az nem jó, hogyha a zöldek több zöld, zöldítést akarnak, meg más frakciók, meg más a saját politikai célkapcsolatban. A versenypolitika célja az, hogy egyenlő szabályok alapján működjön a szociális piacgazdaság Európában. Ez önmagában is elég kemény a vállalatok számára. Minden más szabályt más területen kell meghozni. A néppárt, az Európai Parlament szerepét lehet erősíteni, de csak akkor, hogyha ragaszkodunk ezekhez a szabályokhoz. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő asszony az akkumulátor állami támogatást is említette, amit e hét, hétfőn hagytak jóvá. És az utolsó francia atomerőmű, amit Fessenheimban fognak bezárni, is kaphat majd támogatást, amelyet engedélyeznek. Utolsó gondolatom, hogy az Európai Bizottság bejelentése a hét elején, amely a piac definíciát módosítja, talán a legfontosabb változás az állami támogatások tekintetében. Remélem, hogy a bizottság kifejti majd a parlamentnek is, hogy milyen változásokat tervez globális szinten is a vállalat összeolvadások tekintetében, vált egyesülések idében. Egy téma, a Qualcomm cég, amikor az nxp val akart egyesülni, és itt világos volt az eset, a versenypolitika tekintetében és a vállalat egyesülés tekintetében minden szabályt teljesítettek, ám a két vállalat mégsem tudott egyesülni, azért, mert a kínai hatóságok egyszerűen nem működtek. A globalizált világban ezt nem lehet megengedni, hogy más hatóságok blokkoljanak olyan vállalategyesülést, amely az európai szabályok szerint rendben volna. Körben a kérdésére visszatérnék a bank ágazattal kapcsolatban. Sok ágazatnak van sok, sok baja. A Financial Times egyik két hétre ezelőtti cikk arról szólt, hogy a Google úgy döntött, hogy a Citibanket pénzügyi partnerként integrálja. Hát itt nagyon világos álláspontot kell foglalnunk, hogy az Európai Uniós versenyszabályok szerint ez nem megengedhető, nem lehet ilyen monopóliumok részéről dönteni az állampolgárok helyett. Utolsó gondolatom, és ez a vége, elnökasszony, Dirk Epping, örülök, hogy itt van ma, egyetértek abban, hogy nem kéne néven nevezni konkrét vállalatokat a jelentésben, hanem hát világosá kéne tenni, hogy mit gondolunk, de nem kéne visszaélni a szövelet a lehetőséggel ilyen módon. Köszönöm, Andreas. Paul a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy egy kicsit szélesebb körben megvitassuk ezt a témát. Nagyra értékelem, akár, André, akár csak András. Köszönöm Stefaninak a jelentést. Nagyon érdekes. Van egy általános meglátásom, hogy a versenypolitika a belső, európai belső piac szíve és lelke. És meg kell vizsgáljuk, mi a piac definíciója, különösen globalizált gazdaság keretei között, de úgy gondolom, a piaci hatalommal való, a piaci hatalmi koncentráció elleni fellépés a lényege az egyenlő szabályok érvényesülésének. Sven utalt az ötös bekezdés, eh, meg a hatosra hívnám filmet, ahol az ipari vállalatok együttműködésről van szó. Tényleg azt szeretnénk, hogyha még koncentrálódnának a vállalatok, vagy inkább, inkább ez ellen lépnénk fel, a piaci hatalmi koncentráció ellen szerintem. A jelentés világosan ki kéne mondja, hogy szigorú versenypolitikára van szükség, hogy egyenlő szabályok érvényesüljenek mindenki számára. Ez kell legyen az általános cél második az adó témájában ugye hangsúlyozza a szöveg, hogy ez sokszor közvetett állami támogatást is jelent. Szerintem alábecsüljük a probléma mértékét és léptékét. Abszolút egyenlőtlen szabályok érvényesülnek most. A holland multicégek egyszerűen nem fizetnek adót. Még csak nem is áll, ugye semmiféle állami támogatási vizsgálat nem indul ezekben az ügyekben igen, a nagy és kicsi vállalatok között óriási egyensúlytalanság van. Ez, az Európai Parlamentben is munkát igényel, keményebben kell fellépnünk. Végül a harmadik pont, ugye az elefánt a, a teremben, az jól tudjuk, hogy a digitális platformok milyen koncentrációt élveznek. A Google és a Facebook nevét nem lehet kiejteni, hát miért nem? Ez az elefánt a teremben. Az Európai Veszteger meghallgatásakor megint megkérdeztem, mit akar tenni. Hogy megtöri ezeknek a monopólimát. Mondta, hogy egyik lehetőség, hogy ezzel a piaci koncentrációval, hatalmi koncentrációval szemben nagyon nehéz európai alternatívát kidolgozni, kifejleszteni. Ez nem egyenlő játékszabály, tehát azt várom az EK-tól, hogy vizsgáljuk meg a lehetőségeit annak, hogyan lehetne platformokon átnyúló adatátvitelt megengedni, megtiltani bizonyos személyes, személyre szabott reklámozás lehetőségét, de még egyszer mondom, konkrétan néven kell nevezni az elefántokat a teremben. Köszönöm. Most a DG Competition igazgató helyettes, Szileme itt van körünkben, kérdezem tőle, hogy van-e meglátása, hozzászólása a jelentéshez. Köszönöm. Tinagli asszony. Nem csak, hogy meglátásaim vannak, hanem azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a meghívásukat a szakbizottság ülésre, és őszintén mondom, hogy nagyra értékelem azt a tudást, amelyel a, a e szakpolitikával foglalkoznak. Ez nagyon világosan látható. A konklúziókból. Talán nem sok értelme mondani, mégis elmondom, hogy Margaret Vestager, alelnök asszony különleges fontosságot tulajdonít annak a párbeszédnek, amelyet a parlamenttel folytat, de a, de a DG, a versenyjogi igazgatóságnál, épp azért, mert önök már megválasztott képviselői az európai állampolgároknak, ők, őket képviseli. Nyílt vagyunk a parlamenttel szemben, meghallgatjuk mindig önöket, igyekszünk a közérdeket szolgálni, az állampolgárok érdekeit. De remélem azt is észlelték, hogy az Európai Bizottság minden egyes kérdésben, amelyet hozzánk intéztek, igyekszünk elkerülni az időhúzást, igyekszünk gyorsan válaszolni, mert megint csak mondom, jól tudjuk, hogy önök képviselik az európai polgárokat. Úgyhogy biztosítottam önöket arról, hogy a Van der Leyen bizottság tagjaként Margarita Vestager, aki, aki ismét a versenyjogért felelős biztos. Nos, vele a, az együttműködés és a, a, a surlódásment együttműködés tovább folyik. Az egész bizottságnak prioritása, de különösen Vesztager asszony számára prioritás, az, hogy megerősítsük a versenyjog betartatását, még több legyen ebből, higgyék el, 30 évi munka után, a versenyokban való munka után, ami hát mutatja, hogy nem vagyok túl fiatal, de tapasztalataim vannak. Veszteger asszony évei a, a versenyjogi portfólió tárca élén talán a legdinamikusabb biztossá teszi őt. És ez még inkább kibontakozik majd ez a dinamika részéről a következő öt évben. Úgyhogy nagy, nagyra értékeljük a versenyjog szabályok betartatását, javítva a ügyek felfedését, a vizsgálatokat gyorsítva, és, ahogy mondtam korábban, erősítve együttműködést önökkel, különösen ugye az Európai Versenyjogi Hálózat révén a nemzeti versenyjogi hatóságokkal. Még egy prioritásunk, illetve Veszteger prioritása hogy értékeljük és felülvizsgáljuk a versenyjogok egyes aspektusait, a trösztelenes lépéseket állami támogatások ügyeiben és vállalat egyesülések ügyében. Különösen a digitális piacon nagyon fontos, hogy lássák, hogy mi nem egy tipikus konzervatív DJ vagyunk, hogy hivatalnokok szunyókálnak a, a hivatalban, és, és, nem, gond, és nem dolgoznak a frissítésén a, a szabályoknak. Hát ez nem így van. Nagy, meghallgattam a kérdéseket és hozzászólásokat, örömmel reflektálnék némelyikre. Persze, hogy javítjuk a nemzetközi szabályokat az állami támogatások ügyében. Ez egyik fő pillére az Európai Uniós tevékenységeknek. És hagyd fontosan franciául, éppen francia kifejezéssel élve, a WTO meggyőzőbb módon, dinamikusabb módon kéne, hogy működjön. Tudják, hogy az EU, Japán és az Egyesült Államok most tárgyalnak arról, hogyan lehet az állami támogatások javított szabályait elképzelni. Ezeknek a vitáknak a, célja éppen az, hogy előbb vagy utóbb Kínát is magunkkal vigyük, úgymond, vonjuk ebbe a folyamatba, egy új európai ipari stratégia keretei között. Jól tudják, hogy Fenderlein asszony, az én biztosomat, Veszteger asszony bízta meg azzal, hogy olyan eszközöket és szakpolitikákat dolgozom ki, amelyek fellépnek a külföldi állami támogatások és külföldi tulajdonvállalatok piac torzító hatása elleni fellépésben segítenek bennünket. Jól tudjuk, hogy fő, egyes fő versenytársaink más szabálykönyvvel játszanak, más szabályok szerint, és ez bizony felveti annak a szükségességét, hogy az Európai Unió részéről is szülessenek intézkedések. A digitalizáció ügyében továbbra is biztosítanunk kell azt, hogy lehet javítani a dolgokon, és a digitális nagyvállalatok, nem kell, megnevezem őket, ne tegyék túl nehézé, hogy váltsanak versenytársakra, vagy akár párhuzamosan több vállalatot szolgáltatásait használják. Erre most nincs lehetőség. Persze a bizottság esetében, bizottságnak vannak adatok arról, hogy több nagy platform harcol a piacért, és nem csak a piacért. A digitális piacon vannak vállalatok, éppen azért, mert nem csak egy piaci szeletért, hanem az egész piacért küzdenek, ezért kell mélységében megvitassuk a DG Competition-ben, és a e bizottság egészében azt, hogy milyen típusú, milyen módon lehet finom hangolni azokat a, az ellenintézkedéseket, melyek révén biztosítható az, és néhány beszéltek is erről ma, hogy magas díjak nem biztos, hogy elégségesek, vagy, vagy ilyen magatartásbeli tiltások, hanem esetleg helyreállító jellegű jogorvoslatra is szükség lehet. Nehéz persze, de meg kell próbálnunk mindenképpen létrehozni azokat az ellen, egyenlő szabályokat, amelyet egyes óriás vállalatok viselkedése ellehetetlenít. Nem akarom dicsérni magunkat, de az viszont igaz, hogy a tröszt elleni harc egyes nagyvállalatok, világban szerepel nagyvállalatok gyakorlata elleni fellépésben, ebben a bizottság és vesztegerasszony úttörőek, és ez erről nagyon jó adataink vannak. Persze lehet még többet tenni a második ciklusba, ciklusában, de ha összevetjük azt, hogy mit csinál a, a, az Európai Bizottság, összevetve más nagy szereplőkkel és hatóságokkal, hát szerintem könnyen levonhatóak a konklúziók ebben az összevetésben. Nem vagyunk naívak sem. A competition Competitionben mi sem vagyunk teljesen ártatlanok, sem ártatlanok, sem naívak. Annyit el tudok mondani, hogy persze tudjuk, hogy különösen a digitális piacokon úgy tenni, mintha a piac majd olyan bölcs lenne, hogy magát majd korrigálja folyton, anélkül, hogy, hogy az antitrust eh, jogszabályalkotók beavatkoznának, nagy hiba. Ö, tehát itt a szabály betartásában nagyon fontos szerepet kell adni a DG Competitionnek. Ám legyünk körültekintők, és mit, mit akarunk elérni a, a kell. Vesztegre azt többször elmondta, hogy a versenyjogi szabályok és a vállalat egyesülések, egyes ellenőrzése, különösen, meg az állami szabály, támogatások ellenőrzését szolgáló szabályok nem inkonzisztensek és nem akadályozzák az európai bajnok nagy cégek kialakulását, nem ez a cél. De ahogy többen elmondták ma reggel, és ez abszolút egyetértek, tapasztalat azt mutatja, hogy csak hatékony és merész verseny esetén, tehát Európában, ha ezt, ezt a versenyt biztosítjuk, tudnak az európai csúcsszégek globálisan is versenyezni. Persze nem csak a, a DG.com jutott arra a következtetésre, hogy a verseny támogatása, a verseny elnyomása otthon nem jó recept a globális siker érdekében most, hogy jön a karácsony, lehetünk kicsit optimistábbak, ne jussunk arra a következtetése tehát, hogy, hogy gazdasági szempontból nagyon rossz helyzetben vagyunk a nagyvállalatok árnyékában. Éppen azért, mert, mert nyílt gazdaságunk van, nagyon sok európai vállalat, nagyon sok ágazatban vezető szerepet játszik. Ne feledkezzünk meg erről sem azért. Ezzel zárom annyi mindent mondtak, hogy, hogy reflektálnom kellett sajnos, hogy ezért hát emésztem fel az időt. Még két dolog. Ha azt mondja, arról beszélnek, hogy hiányoznak a vállalat egyesülés ellenőrző szabályok, hát egy olyan körültekintek, hogy miért itt célunk. Mert hogyha alakart válogatunk, megint francia a jelve, a szabályok között, akkor megköthetjük a bizottság kezét olyan ágazatban, ahol külföldi cégek dominálnak, és a bizottság közbe kell lépni. Nem lehet más szabályokat alkalmazni európai és nem európai vállalak esetében. Az IPCIS például jól mutatja a bizottság azon készségét, hogy igyekszünk közvetíteni közös európai érdeket szolgáló projekteknél. 2008-ban is vajtunk egyet, december 9-én, és újak is, új ilyen egyesülési kéremek is ennek szóltak, hogy be kell fejezem. Általában négy percet kapnak. Bocsánat, visszaéltem az idővel. Annyit akartam meg említeni, hogy Vesztager asszonynak a célja az, hogy nyit, nyílt és gyümölcsöző videót folytassa mindannyiukkal. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. Akkor most megadnám a szót a jelentéstevőnek néhány perc erejéig, hogy tartsa meg a záró hozzászólását. Igen, próbálom 10 perc alatt tartani a hozzászólásomat. Örülök, hogy ilyen vita indító volt az, amit elmondtam. Mindenkinek szeretném megköszönni a konstruktív hozzászólásokat. Ez azt jelenti, hogy jó lesz majd az együttműködés, és azt is látom, hogy a frakciókon belül is vannak eltérő vélemények. Három általános jellegű észrevételem van. Egy, bizonyára jobban tudják Tudják, mint én, aki még újonc vagyok itt, nem egyszerű saját kezdeményezésű jelentést megalkotni, mert az embernek sok mondani valója van, de csak 6000 karaktert lehet felhasználni. Végül rengeteg próbálkozás után 5997 leütéshez jutottunk el, sok mindent ki kellett hagyni, és hát bizony szerettünk volna mást is betenni ebbe a szövegbe. Tudom, hogy lesznek majd módosítók. Mindig egyensúlyra kell töregedni, nem szabad sem túlságosan konkrétnak, sem túlságosan általánosnak lenni. Önök jobban tudják, mint én, hogy egy ilyen terjedelmi megkötés bizony nehéz. Válaszolnék Epping kollégámnak, Nagy öröm volt számomra az, hogy a jelentés tervezetet átadhattam a bizottságban. Nem tudom, hogy ez megfelele az eljárásoknak. Én itt újon, újonc vagyok. Én örömmel adtam át a jelentés tervezetemet a biztosnak, de hogyha ez tiltott, vagy tilos, akkor ezt mondják meg nekem, én még én ezt nem tudtam. Én viszont úgy vélem, hogy miután a francia miután a francia változat elérhető az interneten, miért is nem adhat, adhattam, miért is ne adhattam volna ezt át Festager eh, asszonynak, aki egyébként kiválóan beszél franciául, hogyha bármilyen hibát követtem el, akkor kérem szóljanak, nagyon örülnék neki, hogyha a jövőben az ilyesmit elkerülhetném, hogyha tényleg hiba volt. Még egy dolog, a name, naming and shaming kérdése, tehát hogy újra mutogassunk, megnevezünk konkrét vállalatokat, vagy országokat. Most a korábbi jelentések mindezt tették, olyan szimbolikus eseményekről, vagy esetekről van szó, amit mindenki ismer, amiről a sajtóban is hallunk, és több mint 510 millió fogyasztót képviselünk, szerintem nekünk is tudni kell egyfajta pedagógikus eljárással, mint egy népnevelő eljárással ö, dolgoznunk, mert is csak a sajtó teheti ezt meg. Nem arról van szó, hogy blamázsérni ezeket a vállalatokat, jó lenne egyszerűen, hogyha az emberek tényszerű tájékoztatást kaphatnának, tudnák, hogy miről van szó, kiről beszélünk, milyen konkrétumokról van szó. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Nagyon örülök, hogy itt volt az Európai Bizottság, nagyon érdekes dolgokat hallottunk az Európai Bizottságtól, és Kármennek is köszönöm, hogy ennek a jelentésnek lesz majd utóélete. Köszönöm szépen. Köszönöm, Stefani, mondja az elnök. Mielőtt rátérnék a következő pontra, nézzük az ütemtervet. Január 9-ig lehet módosított beterjeszteni. A 22-én, 23-án fogjuk ezt megbeszélni. Ekon szavazás február 17 vagy 18, és aztán plenáris szavazás márciusban. Let's uh, move. Akkor térjünk rá a következő napi rendi pontunkra, ami nem más, mint a hitelgondozók és hitelfelvásárlókról szóló napirendi pont, amelynek én vagyok a jelentéstevője Eszter Delengával együtt a néppárt részéről. Megadom Eszternek a szót, hogy vezesse be a témát. Köszönöm szépen az elnök asszonynak, aki egyben a társjelentéstevőm is. Azoknak, akik nem ismerik a dossziét, azoknak mondom, hogy ezt a dossziét az előző ciklusból örököltük meg. Annak idején Roberto Gualtierivel voltam társjelentéstevő. Társjelentéstevőként sikerült erről a technikai és viszonylag érzékeny dossziéről megállapodnunk. Mi új társjelentéstevők, illetve hát én, mint régi és ön, mint új társjelentéstevő, együtt eldöntöttük, hogy a Robert Roberto, Gualtieri-val együtt kidolgozott szöveget nyújtjuk be. Ami a nem működő hiteleket illeti, már van egy megállapodás a Backstop Regulation kapcsán, az előző mandátumban született ez, ami szigorú tőkekövetelményeket támaszt az új NPL-ekkel kapcsolatosan. Ez, az új, ez az irányelv, amelyről most szó van, az a régi NPL-ekre vonatkozik. És hogy még bonyolultabb legyen a dolog, az irányelvek két részre bontottuk, és most az első részről beszélünk. Az a másodlagos piacokra vonatkozik. Nyilvánvalóan ennek az irányelvnek kiatása van a tagállamokra, valamint a fogyasztókra és más piaci résztvevőkre, és ezért nagyon fontos, hogy jól oldjuk meg ezt a feladatot. Egy sor alapelve vezetett minket, vagy vezérelt minket a munkánk során. Jobb harmonizált védelmet szerettünk volna a hitelfelvevők számára, nem szerettük volna a tagállamokban már létező jogszabályokat felül, felülírni, és a pénzmosás elleni garanciákat is be akartuk építeni az új jogszabályba. Azt hiszem sikerült betartanunk ezeket az alapelveket. Ami a tartalmat illeti, erről is szólnék néhány szót, ami a hatályt illeti, a jelentés tervezetnek nagyon célzott megközelítése van, és csak a nem az NPL-ekre vonatkozik, ezt nagyon fontos hangsúlyozni véleményem szerint. Egy sor fontos pontot emelnék ki, a kollégák szempontjából nagyon fontos volt, hogy a hitelezési feltételeket ne lehessen egy oldalúan megváltoztatni, ez nagyon fontos a fogyasztóvédelem szempontjából, és a 13-as cikkben meghatároztunk bizonyos minimum követelményeket, és a tagállamok ezeken még túlléphetnek, ha szeretnének. Ahogyan az előző ciklusban is elmondtam, A javaslat nyolcadik részével kapcsolatosan időközben, és ezt most csak a saját személyem részéről mondom, a tanács közös megállapodásra jutott az irányi elv második részét illetően is, és én személy szerint azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek is most már haladnia kell az irányelv második részével kapcsolatosan. Tudjuk, hogy az NPL-ekkel kapcsolatos kérdés összefügg a bankunió egyéb kérdéseivel. Jó lenne megmutatni, hogy foglalkozunk az ügyjel, haladunk, azért, hogy a következő hónapokban, években mielőbb megtehessük a szükséges lépéseket. Köszönöm szépen, hogy kiemelhettem a legfőbb pontokat, lehet, hogy a tevem, és kiemel még néhányat, és várom a kollégák reakcióját. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eszter. Néhány fontos kérdésre már fény derült. Én a kontextusra szeretném emlékeztetni a kollégákat, illetve arra, hogy miért is fontos ez az irányelv az átfogó NPL csökkentő stratégia részeként, amelyről a tanács 2017. júliusában döntött. A felügyelet megerősítését foga, következ, követően ezzel az irányelvel megpróbáljuk biztosítani a hatékony és biztonságos másodlagos piac működését az NPL-ek esetében. Ez egy olyan kihívás, amelyel a társjogalkotók már az NPL szabályozásban is találkoztak, ahol az olyan hiteli intézetek számára ö, alkottunk szabályokat, amelyek NPL-eket vásárolnak. Még két kettős megközelítést alkalmaztunk. Egyrészt egy jól működő másodlagos piacot szeretnénk létrehozni, és másodszorban biztosítani akarjuk, hogy ez a piac világos szabályozási keretben működik, világos felügyeleti szabályokkal, és megfelelő tám, védelmet nyújt a hitelfelvevők számára. Az imént említett aggályok vezéreltek bennünket, osztoztunk a, taná- a bizottsággal a fő célban, de azt hiszem a bizottsági javaslat két fő hiányossággal rendelkezik. Egyrészt nem veszik kellően figyelembe azt, hogy a hitelfelvételhez és a hitelgondozáshoz kapcsolódó szabályok jelen pillanatban nagyon különbözőek a tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon liberális megközelítést alkalmaznak, és vannak olyanok, amelyek nagyon prudenciális szabályokat alkalmaznak. A harmonizáció és a hitelszolgáltatásokra vonatkozó útlevél javaslat mindenképpen elfogadható és pozitív. A lefelé irányuló harmonizáció az nem igazán jó ötlet, ez azt jelenti, hogy csak minimum szabályokat határozunk meg. A tanács a minimum követelményekre vonatkozó normákat megtartott az álláspontjában, és lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy szigorúbb szabályokat is alkalmazhassanak, ezzel aláásva tulajdonképpen az irányelv által elő, előirányzott harmonizációs célt. Mi a magunk jelentésében egy egészen más megközelítést alkalmazunk, szigorúbb követelményeket követelünk, amelyeket mindenütt alkalmazni kell. Ezen követelmények közül kiemelném azt, hogy megfelelő saját forrásokat és likviditást kell biztosítani, emellett eleget kell tenni az adatvédelmi és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak. Meg kell tenni a megfelelő lépéseket a kockázatokkal kapcsolatosan, a hitelszolgáltatóknak megfelelő pénzmosás elleni és terrorizmus elleni procedúrákat is ki kell dolgozniuk. A második hiányosság a bizottsági javaslatban az, hogy nem veszi figyelembe kellően a nem kívánt következményeket. Például a másodlagos piac létrehozása során előfordulhat, hogy egy adott üzleti modell előnyt élvez, Ezáltal a bankok más entitásokra ruházzák át a kockázatokat, ami negatívan befolyásolhatja a hitel felvevők védelmét. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy az irányelv hatájának hatáját csak is NPL-ekre korlátozzuk, emellett hogy a hitelfelvevők védelmét megfelelően biztosítsuk, és biztosítsuk a másodlagos piac megfelelő működését, a hitelfelvevőket illetve a hitel felvevőket arra kötelezzük, hogy a megvásárolt hitelek kezelését a hitelintézetekre vagy hasonló szereplőkre bízzák, ez nem csak a fogyasztókat, hanem az összes hitelfelvevőt is megvédi, beleértve a KKV-kat. Végezetül, mivel a szankcionálás gyakorlatilag lehetetlen, ezért a hitelszolgáltatókra róljuk a kötelezettségeket, mert ezek felügyelt entitások. Visszautalnék arra, amit az elején mondtam, egy igazi, hatékonyan működő európai másodlagos piac az MPL-ek számára Kéz a kézben kell, hogy járjon a pénzügyi stabilitás megőrzésével, valamint a lehető legmagasabb szintű fogyasztóvédelemmel és az egyéb hitelfelvevők védelmével is. Erről gondoskodunk mi ezen jelentes tervezett révén. Úgy gondolom, hogy ezt a három fő kulcselemet nem szabadna ö, elengednünk, nem szabad engednünk belőlük. Ez a három pillér Ugye pilléreket szeretünk itt emlegetni Brüsszelben, amelyek nem képezhetik tárgyalások tárgyát, vagy vita tárgyát a tanácssal. Fontos az európai integráció felé elmozdulnunk, Úgy gondolom, ki kell tartanunk az általam említett három pillér mellett, és meg kell próbálnunk jó eredményt elérni a polgáraink érdekeinek szolgálatában. Várom a kollégák megjegyzését, ötleteit. Az jelentéstevőkkel kezdenünk. Enként Erogló a Renew részéről tessék. Ja, herzlichen Dank. Um... Köszönöm szépen. A Renew frakció nevében egy jó sikerült tervezetet köszönöm, és az árnyék előadóval együttműködés alapján a Renew jó alapnak tekinti ezt, a kiváló munkát, kiváló alapnak ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk, és a Renew részéről aktívan részt veszünk ebben a munkában. A hivatalom már a módosítókon dolgozik, mert a nagyon, jó, nagyon sok jó pont van ugyan, de egy-két dolog feltűnt azért munkatársaimnak, egy példát említek például, gyakorlati szempontból. A bürokrácia szerintünk az ilyen hitelek eladásánál túl magas. Tehát, hogy, hogy bank valóban egy hitelt piacra tudjon vinni, erre vonatkozó nagyon komoly bürokráciával kell megbirkózzon, és nagyon sok munkatársat kell mozgósítson, úgymond, tehát ezt, ezt kell leépítenünk, szerintem ezt a bürokráciát, jó kiegyensúlyozott jelentésnél esetében szerintem megoldásokat fogunk találni, és a konstruktív együttműködést előre is köszönöm ezen megoldások érdekében. Köszönöm. Utaszun kollégának a család, el kellett mennie, de helyettesítik. Igen, köszönöm. Felolvasom Urtaszun úr beszédét, amit előre megírt valószínűleg az önök friss kommentárokat nem tartom, de személyesen is majd hozzászólok, hogy reagálj, reflektáljak. Köszönöm szépen a jelentéstevzetet, mert mutatja az előző ciklusbeli jelentés fő gondolatait. Az Európai Bizottság javasolt irányelvének célja, hogy a másodlagos piacokat erősítse, mert évén a bankok egyszerűbben tudják eladni ezeket a rossz hiteleket. Ami azonban meglepő módon hiányzik a bizottság javaslatából, és teljes mértékben, a, magyarázó nyilatkozatból is, meg a hatástalományból is, a fogyasztók védelme. A, olyan összefüggésben, hogy az MPL problémája a, a bankok felelőtlen hitelnyújtási gyakorlatából adódik. Tehát és az hitelgondozók és felvásárlók esetében is megjelennék. A társadalmadók további követelményeket jelennek meg a hitelszolgáltatások engedélyezésére, megfelelő szankciókkal kiegészítve a szabályozó részéről, ami miatt azonban nem tudtuk megszavazni a kompromisszumokat az előző ciklusban, fennmaradnak. Úgy gondoljuk, hogy ha bármilyen módon szeretnénk a fogyasztók védelmét érvényesíteni, nem lehet nem csak a hitelgondozók, hanem a tényleges hitelnyújtók és hitelvásárlók körül is gondolni kell, a hitelintézetekre konkrétan. A bizottság társ előadói sem írtak erről semmit. Ezen túl a szövegben és a tárgyalások során beterjesztjük a módosítóinkat, olyan megelőző intézkedéseket tartalmazva, amelyekben a hitelfelvevők tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen módon változhatnak a hitelfelvétel feltételei, illetve a részbeni visszafizetésnek még a szabályai. És úgy fontos joga az is, hogy a hitelszolgáltatók és a hitelfelvevők üzletfeltételeit megfelelően szabályozzuk, és a, hitelbeszedésének mikéntjét, minden kommunikációs formát a megfelelő kritériumok érvényesítésével kulcsfontosság az, hogy az mostani visszaéléseket elkerüljük, amely több tagállamban ma is gyakorlat és érvényesül. Nagyon sok hitelkibocsátó tájékoztatása a hitelfevő felé konkrétabb kell legyen, vagy kötelező szabályozási és végrehajtási technikai sztenderdek révén, és nem csak önkéntes tájékoztatást nyújtva. Ez lehet, hogy egy apró technikai résznek tűnik, de kulcsfontosságú, mivel egy olyan irányelvről beszélünk, mely Hát igazítani kellene a jogszabályokhoz, rugalmasságra van szükségem, konkrét, szabály, konkrét kötelezettségeket kell, rón, kell róni a hitelezőkre, hitelintézetekre, nem csak önkéntes szabályokat. Az IB regiszter létrehozása megfelelő lépés ez irányban. Lezárva. Nem, tám, nem ellenezzük a szolgáltatások liberalizását az Európai Unión belül, ám ez kell, hogy egyesüljön a felfelé tartó versennyel, a fogyasztóvédelmi normák tekintetében. Ennyi volt a szöveg. A magam nemben hozzátenném azt, hogy ez érvényes, mármint a fogyasztóvédelmi elem. A legfontosabb a jelzálog hitel területen. Jól tudjuk, hogy nagyon kockázatos szerzéseket kötnek ma az emberek, nagy tételekről van szó, hosszú távú futamidőről, olyan kockázatok is vannak mindebben, amelyet, amely nem lehet előre látni, nem lát előre a jelzzel a kitefevője, és a laza szabályozás, különösen a múltból érvényesülő szabályozás probléma egyes joghatóságokban nem, az, a, az ingatlan árazás sem megfelelő, tehát a, miatt a ezzel a kitel ágazatra külön figyelmet kell szentelnünk e szabályozás körében. Köszönöm szépen, most Marko Zanni az ID részéről. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a két jelentéstevőnek ezt a javaslatot, ezt a jelentéstervezetet. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslatot ez a jelentéstervezet sokban helyesbíti. Ennek örülök, és örülök annak is, hogy nagyobb átláthatóságot kérnek számon. És köszönöm, hogy a terrorizmus elleni, illetve a pénzmosás elleni küzdelem megerősítését kérik. Kati, io credo che poi nella discussione che avremo eh, nel, nel... A ennek lentőstevő ülésen mindent megteszünk majd azért, hogy jó eh, szolgáltatásokat, jó másodlagos piacot hozzunk létre, ehhez egyértelmű kritériumok ellenek, és három alapelvünk van. Az átláthatóság alapelve azt hiszem, hogy eh, mindenki számára egyértelmű. Különböző eszközeink vannak. Hogyha nem egyenlő módú a tájékoztatás, az azt gondolom, hogy nem tesz jót a piacnak. Ezen mindig érdemes dolgozni. A következő téma a fogyasztóvédelem. Jó lenne, hogyha ez egy olyan alapelv lenne, ami a másodlagos piac viszonyait alapvetően meghatározza. És arról is gondolkodnunk kell, hogy egy ilyen típusú rendelet hatája alá kiessen kine. A bizottság erre vonatkozó javaslattal nem él, tehát még nincs olyan jogszabálytervezetünk, ami az összes piaci szereplőre vonatkozna. Ezt tudnám mondani, hogy összességében vannak egyértelműen pozitív részei ennek a jelentés tervezetnek, de bizonyos dolgokat szerintünk el kéne mélyíteni. Egy általános jellegű politikai gondolattal zárnám, és ez a bizottságra is vonatkozik. Figyeljünk arra oda, hogy túlságosan leszűkítsük ennek az irányelvnek a hatáját, nem szabad, hogy plusz nyomás helyezkedjen a bankrendszerre, ami a nem jól teljesítő hiteleket illeti, szerintem erről már nagyon sokat beszéltünk, nagyon sokat tettünk is, a múltban is, és a stabilitás, az bankrendszerünk stabilitását ez nem egyszer hátrányosan érintette. A bankrendszert mindenképpen figyelembe kell venni, nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni, még akkor sem, amikor másodlagos piac felépítéséről beszélünk. Azt is figyelembe kell venni, hogy a nem teljesítő hitelek nem az egyetlen kockázati tényezőt jelentik egy-egy bank egyenlegében, így aztán ezzel kapcsolatban nem csak az a probléma, hogy nem születik, az nem csak az lenne probléma, ha nem, nem születne meg egy ilyen irányelv, hanem az is, hogy az irányelv többet ártana, mint amennyit használ. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. And... Köszönöm szépen, és most Dirk Epping. Köszönöm, elnök asszony. De Lánga is asszony hogy az ön javaslat nagyon jó alapot kínál a további munkához. Üdvözöljük az FPL-ek kihelyezését szakértői specializált cégekhez az MPL-ek körét korlátozni kell, nem csak a, na- a majd a szabad piac ugyanakkor gondoskodik egyes szabályozási kérdésekről, és végül a fogyasztó védelemben a nemzeti jogszabályok szerintünk megfelelően gondoskodnak már most is erről. Várjuk a konstruktív együttműködést, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Dimitrius Papadimoulis a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Én úgy vélem, azt gondolom, hogy mindenképpen el kell azon gondolkozni, hogy pontosan hogyan fogjuk a kockázatot megosztani. Tehát ez fontosabb annál is, mint hogy másodlagos piacot hozunk létre, ami a frakciómat és jó magamat illeti, ez az eljárás prioritásnak számít, és a lehető legnagyobb mértékű védelmet kell megadni a leggyengébb láncemnek, a leggyengébbek, leg, leggyengébb pozícióban lévőknek, fogyasztókra gondolok, vagy azokra, akik, eh, akik jelzálók hitelt vesznek fel első ingatlanukra. ingatlanukra. Tehát nagyon óvatosan kell ezeket a jogszabályokat, ezeket a szabályokat meghozni. Nem csak az a fontos, hogy a bankok sokkal óvatosabbak óvatosabban kezeljék a számláikat, hanem be kell tartani az alapjogi kartákban foglaltakat, tehát tiszteletben kell tartani, és védeni kell azokat, akik az első ingatlanukra vesznek feljelzáló kölcsön. Nagyon Szigorúan kell bánni a hihetőséggel, illetve a különböző vállalatok garanciáival, azokra gondolok, akik a másodlagos piacon helyezkednek el. A kalóz tevékenységet büntetni kell, a tagállamok adják ki a különböző licenszeket, de hogyha egy vállalat egy tagállamban kapta meg ezt a licenszet, attól még véleményünk szerint nem szabad neki carte blanche adni arra, hogy az egész unió területén garanciák nélkül működjön, vagy működhessen. Aztán, ami a leányvállalatokat illeti, a, vállal, a vállalatok leányvállalatait, vállalatait, vállalatait, úgy gondolom, hogy itt is világos viszonyokat kell teremteni a hatósági függés tekintetében. A nagy tételű hitelekre figyeljünk oda, illetve a kis fogyasztók érdekeire is, mint említettem, tehát az első ingatlan megvásárló, kijelzáló kölcsönére különösen vonatkozik ez. Majd küldök megjegyzéseket, illetve módosítókat a jelentéstevőnek, és reméljük, hogy eh, konstruktív lesz az együttes munka, és eh, jó megállapodás, kiegyensúlyozott végeredmény születik. Köszönöm, köszönöm ezeket a konstruktív észrevételeket, ezeket a új év, és ezeket az új elképzeléseket, köszönöm az együtt működést. Senki nem jelentkezett hozzám spontán hozzászólóként. Eszter, lezárnád? Csak megköszönöm a kollégáknak az inputokat. Többen bejelentették, hogy kompromisszumos módosítókat dolgoznak ki, ezeket várjuk, és akkor együtt fogjuk megvizsgálni majd, hogyan tudunk ö, többségeket kialakítani lehetőség szerint a jelentés mellett. Most ugye egyetlen dolog az, hogy a határidőre emlékeztessük egymást, úgy mondom, amit ön jobban tud, mint én, igen, zárásként néhány gondolat, reflektálva felvetésekre, hogy a követelmények, pótlagos követelmények ügyében nagyon sok intézmény és bank már most is bír követelményekkel, amelyeket tisztebben kell tartani, és hát persze itt válunk ezek megerősítésére, változásokra, de az fontos, hogy ne végezzünk párhuzamos munkát, már ne váltsuk le, ami jól működik, és tegyünk különbséget a között, hogy mi az, ami működik, és mi az, amit hozzátennénk. Minden más aggály, átláthatóság, a fogyasztóvédelem, ezek voltak ugye a fő aggályok, amelyek megjelentek a, a szövegírásokor, amelyek elődöm Eszterrel már elkezdett korábban, figyelembe véve ezt a munkát, hát ugye a fő koncentrációs pont, az az aggály, hogy ne destabilizáljuk a rendszert, arra törekedve, hogy az MPL kockázatokat csökkenteni akarjuk, ezzel ne destabilizáljuk a, mostani rendszert. Tehát, hogy a beszédemben is mondtam, a két dolog, a pénzügyi piac stabilitása kéz a kézben kell járjon a kitűzött célokkal. A hitelintézetek tehát stabilak kell maradjanak. Ez nem csak az ágazat érdeke, hanem a fogyasztó érdeke, az állampolgár érdeke is egyben. Köszönöm szépen, és hadd emlékeztessem önöket a menetrendre. A módosítóbenyújtásának határideje december 19-e, 2 óra délután. A módosítókat január 27-én tárgyaljuk meg, a szavazás az ekonban pedig február 17-én, 18-án lesz. És a plenárisra márciusban kerül? Jó. Akkor lezártuk a napirendet, a mai következő ülésünk január 13-án hétfőn este hétkor lesz, ahol az Európai Beruházási Bank elnökével fogunk eszmét cserélni, és kedden január 22-én 9-től 12.30-ig, meg 6.30-ig, meg másnap 9-től 12.30-ig lesz szakbizottsági ülésünk. Köszönöm.